Jó reggelt kívánok! Elkezdjük a szavazást. Remélem, hogy mindenkinél ott van a szavazókártya. Először az Európai Önkéntesség évéről szavazunk. Csörkös úr! Przyjdę tutaj pod koniec komisji i wczoraj, to tędy będzie łatwiej. No to do zobaczenia. Zobaczymy. Dzięki. Just the order of the vote is... A szavazás rendje a következő lesz. Az önkéntesség Európa éve, utána a progressz mikrofinanszírozás, nem, bocsánat, javít az elnök. A progressz mikrofinanszírozás, utána a progressz jelentés, és az állásfoglalási indítvány, és még a progress előtt az jövő évi naptár. Az első az önkéntesség Európa éve, Szörkösz úr. Elnök asszony, annyit szeretnék kérni mindösszesen, hogy a határozat képességet mondjuk 5 perc múlva ellenőrizzük. Nem vagyok biztos abban ugyanis, hogy mindenki ideért, többen hiányoznak, és talán hasznos lenne, hogyha hát öt percet még várnánk, bár tudjuk, hogy a britek nagyon pontosak és fegyelmezettek. Nem akartam egész pontosan elkezdeni, nem kilenckor kezdtük egyébként sem a szavazást, hanem 9 óra 30-kor, és biztam vele, hogy addigra mindenki ideér. Jó, várjunk még néhány percig a később érkezőkre.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 Van-e olyan képviselő, akinél nincs itt a szavazókártya, és akinek a szavazatát külön kell majd számolni. Mindenkinél itt van a szavazókártya? Rendben van, akkor térjünk rá az első szavazásra. 18-as módosítás. Megnyitom a szavazást. 18-as uh, módosításról szavazunk, ki van mellette, senki nem ellezni, nincs tartózkodás. Talán leülhetnének, éppen a szavazás közepén tartunk. Túlnyomó többség támogatta a 18-as módosítást. Nem elektronikusan szavazunk, hanem készfenntartással. Tehát 8-as módosítás mellette, kompromisszum, 8-as kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 41-es okafogyott, 42-es és 43-asról szavazunk. Ki van mellette? Ellene. elfogadtuk. Kilences kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19-es okafogyott, 44-es és 45-ös és 20-asról szavazunk. Ki van mellette? ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es a raportőr módosítója mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46-os okafogyott, 23-ast visszavonták, 47-es mellette, ellene nem fogadtuk el, 24-est visszavonták, 48-as mellette, ellene Ezt ellenőriznünk kell elektronikusan. Tehát a 48-as módosítóról megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. tehát 42-en szavaztak, 16 igen, 26 nem, nem fogadtuk el. 25-ös, 26-osról majd később szavazunk, mert majd megnézzük, hogy az egyes kompromisszumot elfogadtuk, erről még nem szavaztunk. Egyes módosítás mellette, ellene elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene azt hiszem, hogy ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom az elektronikus szavazást az egyes kompromisszumról. Does it say when it's Uh, vote is closed. Lezárom a szavazást. 42-en szavaztak, 26 igen, 16 nem. Most már 27, igen, 16, nem. Elnézést, Schröter úr, elfejtettem, hogy önnél nincs itt a kártya, és az ön szavazatát hozzá kell adni. A következő, amiről szavazunk, a kettes, után a 27-es. 27-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as okafogyottá vált a kettes számú kompromisszum miatt, amit elfogadtunk, illetve erről majd akkor szavazunk, miután már a kettes kompromisszumról szavaztunk, hármas mellette, ellene, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, hát nézzük meg ezt elektronikusan, ellenőrizzük, megnyitom az elektronikus szavazást, a 29-es módosítóról. Lezárom a szavazást. A 43-an szavaztak, 19 igen, 24 nem. A következő a 4-es, ami megegyezik a 30-assal mellette, ellene, elfogadtuk. 30-as mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 44-en szavaztak, 18 igen, 26 nem, azaz nem fogadtuk el. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. Akkor a 6-os és a 31-es okafogyottá vált, 7-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as, a raportőré mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 4-es kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as, 9-es, 34-es sokafogyottá vált, kettes kompromisszum. Mellette, ellene, még egyszer mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 10-es 28-ról nem kell szabadunk, 5-ös kompromisszum, ami lefedi a 11-est és a 35-öst. Ki van mellette? ellene tartózkodás elfogadtuk. Tehát a 35-ös, 11-es ezt lefette, 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-esről nem szavazunk, 36-osról sem, és van a 37-eshez egy szóbeli módosítása a raportőrnek. Van, aki -e valaki ezt a szóbeli módosítást, mindenki előtt ott van leírva, akkor szavazhatunk róla. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. 38, még egy szóbeli módosítás, a raportőr nyújtotta be, van-e valaki, aki ellenzi? Ellenzi? Nem jó, akkor szavazunk róla. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Rendben van, akkor ellenőrizzük elektronikusan a 38-asról, megnyitom a szavazást a szóbeli módosítással. Lezárom a szavazást. Negyven hatan szavaztak, 26 igen, 20 nem, elfogadtuk. Megyünk tovább, 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es, 39-es okafogyottá vált, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, Hát ezt inkább ellenőrizzük elektronikusan. Szavazunk még egyszer, tehát a 40-es módosítóról. Lezárom a szavazást. 45-en szavaztak, 28 igen, 15 nem, azaz elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Zárszavazás. Elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 46 a leadott szavazat, 45 igen, egy tartózkodás. Gratulálunk Marian Halkinak. now we vote on the draft calendar. Just one... Egyszer szavazunk a naptárterületről, ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Elnézést kérek ezért a késésért, de tegnap este a Költségvetési Bizottság 9 óra 30-ig sem tudta befejezni a szavazást, úgyhogy most erről beszéltünk, hogy mit csináljunk, de olyan jelzést kaptunk, hogy szavaztak. Kérem, még maradjanak itt, mindjárt folytatjuk a szavazást, perceken belül folytatjuk, csak el kell döntenünk, hogy mit csináljunk most, hogy a Költségvetési Bizottság nem szavazott. Okay. Can I make a proposal to all of you and see if you're... tegyek egy javaslatot. Iránymutatásra van szükségem önöktől azzal a javaslattal kapcsolatban, amit most fogok elmondani. Azt javaslom, hogy folytassuk most a szavazást, és a Költségvetési Bizottság módosításainál egy indikatív szavazást tartunk és hogyha majd kiderül, hogy a Költségvetési Bizottságnál lezajlott a szavazás, akkor mi itt nem folytathatjuk, mert hiszen ez csak indikatív szavazás lesz. A legfontosabb a második szavazat, a második kör a Progress Szolidaritási és Társadalmi Integrációs Programról, itt az egyesre is vonatkozóan is vannak módosítások, de azt kérdezem, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a költségvetési szakbizottság módosításairól egy ilyen indikatív szavazást tartsunk? Ha ezt mindenki elfogadja, akkor most az első anyaggal folytatjuk. Ez a progress mikrofinanszírozási eszköz. Az első egyes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az Ekkon ötös módosítója mellette, ellene. Nézzük meg ezt elektronikusan. Megnyitom a szavazást az Econ 5-ösről. Lezárom a szavazást. 47-en szavaztak, 18 mellette, 27 ellene, tehát nem fogadtuk el költségvetés 1 mellette ellene tartózkodás elbukott. 49-es mellette ellene elektronikus szavazás azt hiszem szükséges. 49-esről megnyitom a szavazást. lezárom. 46-an szavaztak, 18 igen, 28 nem, ezt tehát elutasítottuk. 50-es mellette, ellene, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8, 51, 52, 53-as sokafogyottá vált, 54-esről szavazunk mellette. Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. A 9-est visszavonták, 55 okafogyottá vált, ha az egyes kompromisszumot elfogadtuk, 56-57-est visszavonták, 58-59 okafogyott, kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es, 60-as, 61-es, 62-es, 63-as, 64-es, 65-ös sok a fogyottá vár, 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 66-ost visszavonták, 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Költségvetési Bizottság 5-ös, tehát indikatív szavazás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene elfogadtuk. 67-es mellette ellene elbukott. 68 as visszavonták, 69-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodás, elbukott. 71-es mellette, ellene, tartózkodás, Elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 71-esről. Lezárom a szavazást. 46-an szavaztak, 20 igen, 25 nem, egy tartózkodás, azaz elutasítottuk. 72-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 73-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 74-es mellette, ellene, tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 74-esről. Lezárom a szavazást. 46 leadott szavazat, 13 igen, 33 nem, azaz elbukott. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 1477-es sokafogyottá vált, 78-as mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük a 78-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 46-an szavaztak, 26 igen, 20 nem, elfogadtuk. 79-es, mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. lezárom. 45-en szavaztak, 7 igen, 38 nem. Hát nem nagyon volt értelme szavazni, tulajdonképpen láttam is, hogy ez az eredmény. Ekon 12-es, indikatív, nem, elnézést, javít az elnök azt, hogy ez most az Ekon, nem a büdzsé. Ekon szakbizottság 12-es módosítója mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük, jó. Ellenőrizzük a 80-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 40 en szavaztak, 20 igen, 27 nem, elutasítottuk. 15-ös mellette, ellene. Elektronikusan ellenőrizzük, tehát a 15-ösről megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást a 15-ösről. Reméljük, hogy sikerült. Lezárom a szavazást. 45-en szavaztak, 26 igen, 19 nem, elfogadtuk. 81-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 82-es mellette, ellene, Hát nézzük ezt meg elektronikusan, tehát a 82-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. 47-en szavaztak, 26 igen, 20 nem, egy tartózkodás, elfogadtuk. 83-as mellette, ellene, Ezt elutasítottuk. 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 86-os mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 87-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 89 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 90-es mellette, ellene, Nézzük meg elektronikusan, 90-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 47-en szavaztak, 24 igen, 23 nem, azaz elfogadtuk. 91-es módosítás mellette ellene elektronikusan ezt ellenőrizzük. Tehát 91-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 44-en szavaztak, 26 mellette, 18 en ellene. Elfogadtuk. Ekon 13-as mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 18-ast visszavonták, 92-es, 93, 94, 95-ös okafogyottak, 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 19-est visszavonták, 99, 96, 97, 98, 100-as okafogyottak, 20-ast visszavonták, 102-es következik mellette ellene. Ezt ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást a 102-esről. Lezárom a szavazást. 47-en szavaztak, 26-an mellette, 21 ellen elfogadtuk. 101-es, visszavonták, Ekon 15-ös mellette, ellene, tartózkodók, ezt elutasítottuk 103-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Preambulum bekezdések, van egy szóbeli módosításunk, a, a előadótól, van-e ezzel kapcsolatban elemetés? Nincs akkor szavazzunk. Egy a új preambulbekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók ezt ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást a hatos kompromisszumról. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Most zárom le a szavazást, helyes az elnök. 46-tal szavaztak, 41 mellette, 5-en ellene. Elfogadtuk. 2, 22, 23, 24, 25, Boka fogyottak 26-as mellette, ellene. Ezt elektronikusan ellenőrizni kell. Tehát megnyitom a szavazást a 26-osról. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 46-an szavaztak, 18-an mellette, 24-en ellene. Ezt elutasítottuk. Hetes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. A hármast visszavolták, 27, 28, 29, 30 a sokkal fogyottak, 8-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 31, 32, 4, 33, 88 oka fogyottak, 34-es következik mellette. Ellenem tartózkodók, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 36-os mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene ezt elektronikusan ellenőrizzük. 37-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 45-en szavaztak, 16-an mellette, 28-an ellene, egy tartózkodó volt, tehát elutasítottuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, Elfogadtuk. 14.76-os fogyottak, 39-esről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. 40-es mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 5, 41, 42, 44, 45, 46. Ők a fogyottak lettek 43-as mellette ellenem tartózkodók elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellenem tartózkodók elfogadtuk. 6-os, 47-48-as eh, okafogyottak, budget 2-es mellette ellenem tartózkodók elfogadtuk. Most pedig az el, jelentés tervezetről fogunk szavazni, meg, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Negyvenhatan szavaztak, 41-en mellette, 4-en ellene. Egy tartózkodó volt. Most következik a jogalkotási állásfoglalásról, állásfoglalás tervezetről javaslat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 47-en szavaztak, 42-en mellette 4 ellenszavazat, egy tartózkodás. Elfogadtuk. Gratulálunk. Oh, we're just going to be another few seconds to kicsit várjunk, meglátjuk, hogy a következő szavazással a Költségvetési Bizottságban mi a helyzet. Kicsit várni kell, lehet, hogy fél perc lesz az egész, meg telefonon ellenőrizzük, kérem ne menjenek el.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 Elnézést, hogy kicsit várni kell, nem sokára megtudjuk, mi, a, uh, mi az eredmény, mi a helyzet a Költségvetési Bizottságnál. Ha a Költségvetési Bizottság még nem jutott el ideig a szavazatban, akkor sajnos szavaznunk kell erről is. Hát indikatív szavazás lesz erről is, de várjunk még egy-két percig, hát ha addig megszületik valami a Költségvetési Bizottságban. Ha nem, akkor én azt mondanám, hogy szavazzunk, ez indikatív szavazás lesz, mint az előző esetben. Ezzel mindenki egyetért? Igen. Azt hiszem, hogy a Költségvetési Bizottságban szavaztak erről. Ennek a megerősítését várjuk, tehát szavaztak, már csak keveset kell várni, türelmüket kérem. listen, um, can you start preparing the diary for next week? Sorry for the delay, but we are trying to be as quick as we can. Elnézést, hogy még mindig várni kell, mi mindent tőlünk tehetőt megteszünk. Uh, uh, um,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 der kommt jetzt. Okay. Na, jetzt ging mir doch nicht so knapp. Achso, okay. Und der Progress ist aber der knappste, oder? I'm afraid we're still waiting. Uh, we... Elnézést, még mindig várnunk kell. Tudnunk kell, hogy a Költségvetési Bizottság hogy szavazott ezen módosításokról. I do apologize for this, uh, but we are still waiting. Elnézést kérek, még mindig várnunk kell. Miután a Költségvetés Bizottság szavazott, úgy gondoltam, hogy bölcs dolog megvárni, hogy megtudjuk mi ennek az eredménye, de még mindig várni kell egy kicsit. Hogyha nagyon rövidesen nem tudunk meg semmit a Költségvetési Bizottság eredményéről, akkor indikatív szavazás következik. Hogyha leszavazta a Költségvetési Bizottság ezeket a módosításokat, akkor végül is mindegy, hogy mit szavazunk, mert úgyis okafogyottak lesznek ezen a módosítások. Tehát, hogyha rövidesen nem kapunk valami hírt, akkor szavazni fogunk.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 Um, Megvan a hír a Költségvetési Bizottságtól. Megvan tehát a hír. Mégsem volt szavazás. 11 körül várható ez. A hármas költségvetési, módos, költségvetési bizottság módosítást megváltoztatják, úgyhogy erről nem szavazhatunk. Úgyhogy én azt mondanám, hogy az általunk beterjesztett módosításokról szavazzunk, a költségvetésiekről nem. Ezzel mindenki egyet tud érteni? Más eljárás nem tudok elképzelni, úgyhogy ha mindenki egyet ért, akkor szavazunk. Elnézést kérek, hogy várni kellett, de a Költségvetési Bizottság jelenleg is változtat a dolgokon. Hármas módosítással kezdjük a szavazást, mellette hármas módosításról szavazunk mellette. A néppártnak gondja van? Mrs. Moran, are you ready? Moran asszony elkészült. Uh, Mr. Organa. Organa úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A hármas módosítást visszavontuk. Uh, Köszönöm szépen, akkor a hármas módosítást tehát visszavonták, mondja az elnök. A budget 3 nem szavazunk, preambulum bekezdések, egyes módosítás. Ezt is visszavonták, Ungorán úr? Egyes módosítás mellette? Ellene? Tartózkodók? Elutasítottuk. Kettes módosítás mellette? Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném, hogyha a nevem nem szerepelne a módosítás mellett. Tehát nem szeretnék a kettes módosítás szerzőjeként szerepelni. Uh, Mrs. Moran. Morán asszony. Ilyen feltételek mellett arra kérem a néppártot, hogy ne szavazzon, tehát tartózkodjon a kettessel kapcsolatban. Elnök, jó, akkor kettes módosításról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. Budget 1-es, Költségvetési Bizottság 1-esről nem szavazhatunk, 2-esről sem. Miután egy módosításról, egy módosítással fogadtunk ez, ezért a jogalkotási állásfoglalási javaslatról fogunk szavazni, mégpedig géppel, elektronikus módon megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. 45-en szavaztak, 41-en mellette, 4-en ellenem. Elfogadtuk. Gratulálunk, Gönc asszony. Uh, now we have uh, the motion for resolution. Most is Szavazni fogunk, egyetlen szavazás lesz, megnyitom a szavazást. Tehát az állásfoglalási indítványról szavazunk, megnyitom a szavazást. Állásfoglalási indítványról szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 44-en szavaztak, 42-en mellette, egy ellenszavazat és egy tartózkodás is volt. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Uh, that concludes the votes. Congratulations. Gratulálunk. now we've got to move to the announcement on the negotiations. Uh, so perhaps Mrs. Most pedig a tárgyalásokról fogunk hallani. Kérem Gönc asszonyt, hogy segítsen minket ki ebben. Gönc asszony, Gönc asszony, elnézést, de a tárgyalásokról, tárgyalások állásáról kéne beszélnünk. We have got to decide on the negotiations. Döntenünk kell a tárgyalásokkal kapcsolatban. Úgy látom, hogy itt még tárgyalások folynak arról, kis kupaktanácsok, hogy eh, hogyan kéne eljárni, úgyhogy egy kis türelmet kérek. Mindjárt eldől, hogy hogyan fogunk eljárni a tárgyalással kapcsolatban, tehát hogy az első olvasatban lesz megállapodás, vagy hogyan. Uh, a svéd elnökség azt szeretné, hogy az első olvasatban legyen meg az egyetértés, de átadom a jelentéstevőnek a szót, hogy meghallgassuk az ő véleményét. Tehát, hogy ön szerint az első olvasatra kell törekedni, első olvasatos megállapodásra vagy nem. Uh, thank you very much. First of all... Köszönöm szépen. Először is megköszönöm a támogatást elnézést, hogy előre próbáltuk meg, el, jobb, megpróbáltuk megjósolni, hogy mi lesz a Költségvetési Bizottságban a szavazás eredménye. Tehát várni kellett. Szerintem a következő lépésnek annak kéne lennie, hogy lép, hogy folytatjuk a tárgyalásokat a, a svéd elnökséggel. Volt már egy ilyen ülés, lesz egy következő is. A kettő, két ülés között informális megbeszélések vannak. Bizonyára meg tudunk egyezni forrás szempontból is, illetve tartalmi szempontból is. Elnök, jó, köszönöm akkor a, tárgyalá, a tárgyaló feleket tárgyaló csapatot kéne megbeszélnünk, hogy ki lesz benne ebben a csapatban. A szakbizottságunk elnöke fogja vezetni, ott, van, ott lesz majd az előadó, a jelentéstevő, az jelentéstevők, tehát a főbb frakció képviseltetve lesznek, az FD, illetve a függetlenek nem jelezték, hogy ki kívánnak a tárgyaló csapatba küldeni, de talán a frakció tanácsadó érről majd beszámolnak, hogy ezt megmondják. Ezt mindenki el tudja fogadni, mindenki ismeri, mindenki tudja, hogy kit javasolt a tárgyaló csapatba, ezzel van-e valamilyen gond? Nincs, akkor úgy látom mindenki egyetérti, jó. Most pedig nézzük meg ennek a tárgyaló csapatnak a mandátumát. A trialógus kihirdetik, a tanács titkársága egyetlen összefoglaló dokumentumot fog majd mindenki rendelkezésre bocsátani. A tanács két ülést említett. Gönc asszony azt hiszem tudja, hogy pontosan mikor lesznek ezek, és remélem a tárgyaló csapat többi tagja is tudja ez. November 16-a, este 7 óra lesz az egyik ülés, a másik pedig november 24-én Strasbourgban. Ezzel mindenki egyetért, elfogadjuk. Jó. Még egy dolog, az Európai Parlament és a tanács megegyezett, hogyha megegyezik a tanács és az Európai Parlament, akkor a tanácstól egy hivatalos levelet kell ebben a témában kapnunk, amit a parlamentnek küldik, küldenének el. Azt hiszem ezzel lezárjuk a témát, és még egyszer gratulálok a jelentéstevőnek. Most pedig a következő napirendi pont következik, a munkahely minőségi mutatók az Európai Unióban című tanulmány bemutatása. Rafael Munoz de adom meg a szót, mondja az elnök, és közben bocsánatot kért ki, közben elnézést kér kiejtésért előadó. Köszönöm. Hogy rövidre fogjam a dolgot, inkább spanyolul tartom meg az előadást. Muchas gracias. Eh, mm, muy brevemente. Köszönöm szépen, rövid leszek. Me ha indicado el tiempo, me parece que tengo... Nem mondták meg, hogy pontosan mennyi idő áll rendelkezésemre, de ha jól tudom, 10-15 perc. Igen, 10-15 perc mondja az elnök. 10-15. Bueno, estoy acostumbrado a presentaciones más largas. Ahhoz vagyok hozzászokva, vagy kicsit hosszabban mutathatom be a tanulmányomat, de ez van. Megpróbálok a tanulmány lényegére koncentrálni, és javaslom mindenkinek azt, hogy majd, hogyha idejük van, akkor olvassák ezt el. Arról szól a tanulmány, hogy van-e értelme egyáltalán a munkahelyi minőségi mutatókat felállítani. Ha igen, akkor a létező szakirodalomban meglévő mutatók rendelkeznek-e a minimum körülményekkel, tehát rendelkeznek-e azzal a minimum feltétellel, hogy árnyaltal meg tudják mutatni, hogy mit jelent a munkahely minősége, mi az, hogy jó munkahely, tehát ez egy multidimensionális e-, elképzelés, illetve egy keretet is alkalmaztunk, körülbelül 20 ilyen munkahelyi minőségi mutató van, ezeket használtuk. Azt is megvizsgáltuk, hogy szükség van-e új minőségi mutatók felállítására, illetve hogy milyenek a jelenlegi rendelkezésre álló mutatók. Tehát, mint említettem, az volt az alapkérdés, hogy van-e egyáltalán szükség ilyen munkahelyi minőségi mutatóra, avagy nem, és mindenképpen pozitív konklúziót pozitív konklúzióval zártok le ezt a tanulmányt. Az emberek életének nagy része, elég nagy része a munkahelyen történik, körülbelül 40 óra hetente, ez Európában. Ez azt jelenti, hogy a hasznos életidőnek az egy negyedét hetente a dolgozók a munkahelyen törtik. Nagyon komoly hagyománya van a munkahelyi minőségi mutatóknak, és régebben úgy vélték, hogy pusztán a fizetés is megmutathatja, hogy milyen a munkahely minősége. Ezután fokozatosan gazdagodott a, ezeknek a mutatóknak a minősége, például a különböző járulékos, különböző járulékok es, helyzete, megléte, a munkaidő hossza, a, a fizetés növeli, növekedésének mértéke. Ugyanakkor az látható, hogy ez a fajta kompenzáció, tehát az egyéb ö, mutatókkal történő kompenzáció nem igazán történik meg. Vannak olyan ö, vannak olyan ö, munkahelyek, ahol jó a fizetés, de elég rosszak az egyéb körülmények, illetve fordítva, ahol elég alacsony a fizetés, mégis nagyon jók az egyéb körülmények ezért is fontosak a minőségi mutatók. Van egy harmadik érv is, ami igazolja a mutatók meglétét, ez pedig az új kapitalizmus, illetve a globalizálódó világ, a válság kérdése. Nagyon sok új tendencia van, ez pedig azt jel, nagyon nagy versenyhelyzetben van jelenleg a gazdaság, a világgazdaság, és ezért egyre több a rossz minőségű munkahely, és sajnos egyre kevesebb a jó minőségű munkahely relatíve. Ehhez kéne egy nagyon jó minőségű mutatót létrehozni. Hogyha meg lenne ez a jó munkahelyi minőségű mutató, akkor sokkal átfogóban lehetne a különböző munkahely típusokat mérni, Ugye többféle munkahely típus van, Európában meg lehetne mérni ezeket, vagy föl lehetne ezeket mérni, hogy pontosan milyen százalékban vannak jelen ezek a munkahelyek Európában. Több egyéb érvünk is van, de mindez arra felé mutat, hogy igenis van értelme annak, hogy munkahelyi minőségi mutatót kell létrehozni, illetve egyet kell kidolgozni miután válaszoltunk arra a kérdésre, hogy van-e értelme vagy nem ilyen munkahelyi minőségi mutatót létrehozni, szociális szempontból a következő kérdés, ami felmerül, az az, hogy pontosan hogyan lehet létrehozni egy ilyen minőségi mutatót, munkahelyi minőségi mutatót. A szakirodalomban három különböző nézet uralkodik erről. Az egy első azt úgy közelíti meg ezt a kérdést, hogy a munkahelyi minőségi mutató egy rendkívül összetett kérdés, tehát nagyon nehéz megmérni azt, hogy pontosan milyen a minőség egy munkahelynek, úgyhogy a, ennek a megközelítésnek az a lényeg, hogy a dolgozót kérdezzük meg, hogy mennyire elégedett a munkahelyével. Itt az ábrán láthatják ezt. A világ számos országában megkérdezték a dolgozókat, hogy mennyire elégedettek a munkahelyüket, egy ötös skálán láthatók az eredmények és két dolgot, dolgot lehet levonni ebből, mint következtetés, ez pedig az, hogy nagyon kicsi a variáció az országok között, és ugye van egyéb információnk is ezen országokról, és ez alapján tudjuk, hogy egyáltalán nem ugyanolyan a munkahelyi minőség. Így aztán ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy más módon, más mutatót kell keresni, tehát az, hogy a dolgozókat megkérdezzük, az nem elégséges. Ez a más mód lehet az, hogy nem a dolgozókat kérdezzük meg arról, hogy elégedettek a munkájukkal, hanem arról kérdezzük meg őket, hogy szerintük mi alapján lehet eldönteni, hogy egy munkahely minősége jó vagy nem jó. Erről is van egy nagyon szép ábránk, a munkahely biztonsága, a fizetés, az előreléptetés esélye, autonómia, a munkahely, a munkaidő rugalmassága. Japán, az Egyesült Államok, illetve 17 Európai Uniós ország anyagát gyűjtöttük össze, vagy adatait gyűjtöttük össze, és ebből az látható, hogy a fizetésen, a munkahelyi biztonságon kívül más faktor, más szempontok is fontosak a dolgozók, a munka a dolgozók szempontjából, tehát a fizetésen kívül egyéb fontos kritériumok is vannak, ebben is látható tehát, hogy ez a mutató is szubjektív. Aztán van egy harmadik lehetőség, a társadalomtudományi szakirodalomban erről is nagyon sok olvasható. Ez pedig az, megnézzük, hogy a munkahelyekkel foglalkozó társadalom tudósok hogyan látják ezt a kérdést, akár közvetlenül a munkahelyi minőségi körülményekről, akár különböző interjúkon keresztül. Itt olyan, hogyha ezt a mutatót használjuk, akkor egyrészt látjuk az előző módszerek válaszait, illetve más szempontok is feltűnnek, például az ipari demokrácia kérdése, aztán, hogy társadalmi szempontból van-e értelme a munkának, mennyire autonóm a munkavállaló a munkahelyén, mennyire stabil ez a munkahely. Tehát a társadalomtudományban létezik egy ilyen lista, ahol felsorolják a munkahelyi minőségi szempontokat. Ez látható a következő ábrán. Nos, ezen az ábrán, amit most mutatunk, pedig az látható, hogy mi történik akkor, hogyha mind a három megközelítést egyszerre, vagy eredményeit egyszerre próbáljuk felvázolni. Itt egy nagyon általános munkahelyi minőségű modellt láthatunk, itt két blokkot láthatunk, két központi dimenziót. Az egyik a work quality, a másik pedig az Employment Quality, ez a két fő blokk. Ezek vannak mindenképpen hatással, vagy erre vannak hatással a különböző szempontok. Nincs egyetlen konkrét, mérhető mutatónk, hanem ezt a modellt használjuk arra, hogy a jelenleg létező mutatókat valahogyan kiértékeljük olyan ö, dolgokat láthatunk itt például, mint hogy ö, ö, mi a különböző balesetek esélye, mi a, biztonság esély, mi a biztonsági helyzet a munkahelyen, az egészségügyi biztosítás kérdése. Nagyon sok, variá- nagyon sok változó van itt. Ezek mind lehetnek olyan mutatók, amelyek mérik a munkahely biztonság mértékét. Aztán a foglalkozt, aztán a másik blogban ott van az például, hogy milyen hosszú a munkaidő, hogy vannak-e egyéb kiegészítő szociális juttatások, stb. stb. Aztán valamiféleképpen vannak olyan dolgok is, amelyek mindkét részbe belefoglaltathatnak, tehát a work quality-ba is, mint az employment quality-ba is, mint például a képzés. A jelentésben, illetve ebben a, ebben a tanulmányban megnézzük ezeknek a mutatóknak a összességét, tehát az összes olyan mutatót, ami jelenleg használatban van, de nagyon sok elméleti, mozertani kérdés is fölmerül. Ezekről most nem tudok beszámolni, de hogyha később önökben kérdések merülnek föl, akkor ugye az a lényege ennek, hogy vajon folyamatokat mérünk, vagy eredményeket. vajon melyik fogja jobban megmutatni a munkahely minőségét. Statikus dolgokat mérünk, vagy pedig dinamikus dolgokat, tehát mondjuk a munkaidő hosszát, vagy az előre, előre lépés esélyét. Egyen személyes adatokat nézünk, azokat hasonlítjuk össze, vagy globális, csoportos adatokat. Nos, ha az a, kérd, az a kérdés is fölmerül, hogy ö, munkahely típusokat hasonlítunk össze, vagy egy globális modellt hozunk létre. Mindezekre a kérdésekre válaszolni kell, és ugye minden országban más-más az elképzelés erről. Az is fölmerül, hogy pontosan hány ilyen mutatóval dolgozik egy elemzés 15-tel, 17-tel, 20-al, de nem, nem létezik egyetlen általános mutató. És hogyha hogyha ilyen szempontokat, hogyha mondjuk 15 vagy 17 mutatót vonunk össze, ezeket hasonlítjuk össze, ezeket hasonlítjuk egyetlen értékelésben, akkor ezeket hogy választjuk ki? Hogyan fogjuk ezeket agregálni? Mint láthattuk, a munkahelyi minőség kérdése nagyon sok dimenziót foglal magában, de minden egyes mutatónak a szakirodalomban ugyanezeket a típusú kérdéseket kell megválaszolni, legyen az a GDP vagy bármilyen más mutató. Nos, ezzel a globális módszerrel 18 mutatót, jelenleg használatos mutatót vetünk össze, ezek nagyon eltérő mutatók, vannak, amik népszerűek, vannak olyanok, amelyeket egyetlen ember javasolt, egyetlen tudós, másokat kutatóintézetek, vannak olyan mutatók, amelyeket az, Euró, az Európai Unió is támogat és használ. Ez tehát egy nagyon vegyes kép, ez a 18 mutató nagyon vegyes képet alkot, különböző országban más mértékben használják ezeket. Aztán van egy másik lista is, ezt láthatják itt, hogy pontosan milyen adatbázisból lehet megtalálni, milyen adatbázisban lehet megtalálni ezeket a mutatókat, melyeket használják leginkább. Ezeket a mutatókat egyenként elemzi egyébként a tanulmányunk, itt nem szeretnénk részletekbe bo- ö, bocsátkozni, és van, vannak általános következtetéseink is. Először is azt állapítjuk meg, hogy mindegyik mutató nagyon hasznos, de és egyik sem egyik sem mond el mindent a munkahely minőségétől, minőségéről, hogy egyértelműen egyéb elemzésekre van szükség, pontosítani kell ezeket a, módosít, ezeket a mutatókat, hiszen ez egy politikailag rendkívül érzékeny téma, tehát a munkahelyek minősége. Felmerül még egy gond, ez pedig az, hogy a munkahely minőségével kapcsolatos mutatókat, illetve a munkahely mennyiségével kapcsolatos mutatókat is sokszor összekevernek, megpróbálják ezeket összehasonlítani, illetve sokszor belekeverik ide a gazdaság minőségéről szóló mutatókat is, amelyek nem kapcsolódnak közvetlen a munkahely minőségéhez. Itt van például az oktatás szintje, vagy a termelékenység. Természetesen nagyobb oktatási szint vagy képzési szint mindenképpen pozitívan járul hozzá a gazdasághoz, de közvetlenül ennek nem feltétlenül van hatása a munkahelyi minőségére. A kérdés úgy merül fel, hogy egy adott munkahelyen mennyire lehet használni ezt a magas oktatási szintet. Tehát a mutatók nagyon sokszor hiányosak, és az, az európai, van egy úgynevezett Dublini alapítvány, amely az európai munka hely minőséggel foglalkozik, ők használják a legteljesen mértékben ezeket a mutatókat. Nos, a legtöbb esetben nem nem mutatók, nem agregált mutatókat használnak, hanem mutatórendszereket. Ez a módszer nagyon hasznos, de az összes problémára ez sem jelent gyógyírt. Ugye az előbb elképzeltük azt, hogy egy 15 mutatós, 15 mutatóból álló listával vizsgáljuk meg egy, vizsgálunk meg egy helyzetet, de a, az a kérdés, hogy pontosan hogyan választjuk ki ezt a 15 mutatót. Hogyha, hogyha rendszerekkel dolgozunk, akkor ezt a problémát megoldjuk. Tehát olyan mutató rendszerre van szükség, amelynek a, mut, amelyek a mutatóit külön rendszerekbe rendezhetjük, és nyilván minden kutató saját maga választhatja ki, hogy pontosan hogyan rendezi ezeket a mutatókat. Bizonyos esetekben olyan mutatók is, olyan mutatókat is használnak, amelyeket, amelyek azt, ért, azt mutatják meg, hogy mennyire elégedett a dolgozó, vagy a munkavállaló a munkahelyével. Nos, hát ennek a használata attól függ, hogy pontosan milyen típusú munkahelyről van szó. Hogyha egyébként más mutatók megmutatják, hogy mennyire elégedett, elégedett a munkavállaló, akkor ezt a mutatót teljesen felesleges használni. A mutatók legnagyobb része plusz információval jár, Nyilván itt sokkal hatékonyabb statisztikai szempontból egy ilyen típusú elemzés vagy kutatás, a legtöbb mutató sokkal több ilyen hozzáadott értéket, sokkal több információt hordoz, hordoz mint egy mint, meg, mint az a mutató, amely azt mutatja, hogy mennyire elégedettek a munkavállalók, de de hogyha egy olyan munkahelyről van szó, amelynek vannak ugye pozitív jellemvonásai, meg negatív jellemvonásai, akkor egy ilyen esetben nagyon hasznos lehet ilyen elégedettségi mutató. Például nemek kérdésében, vagy etnikumhoz való, hozzá, etnikumhoz való tartozás kérdésében hasznosak lehetnek ezek a mutatók. Ugye többféle szempontból lehet össze állítani ezeket a mutatókat, de az eredményekben mégis egyfajta koherencia tapasztalható. Többféle módszeren mérünk egyetlen dolgot, amelyet ugye az ideális esetben munkahelyi minőségnek hívnunk, ezt kell valamilyen módon tükrözni a mutatók által. A tanulmány szerzőival eh, azt próbál, szerzői azt próbálják elérni, vagy azt, mi azt próbáljuk elérni, hogy egy olyan mutatót hozzunk létre, amely képes arra, hogy mutassa a munkahely minőségét, vagy olyan mutató együttest az Európai Unión belül is, vagy azon kívül is. Ugye rendkívül hasznos lenne azt tudni, hogy az Európai Unióban létező munkahelyeknek milyen a minősége, hogy milyen változások mennek jelenleg végbe, illetve hogy a foglalkoztatás politika hogyan változtatja meg a munkahelyek minősége, a technológiai változások, a globalizáció pontosan milyen hatással van a munkahely minőségére. A jelenlegi mutatók nem tudják tökéletesen ezt a feladatot el, ellátni, hiszen egy rendkívül bonyolult, több dimenziójú feladatról van szó, vagy kihívásról van szó, de nagyon jó lenne egy ilyen módot, mutatót létrehozni. Most egy hasonlattal élnék, jó lenne, hogyha egy olyan indikátort, egy olyan mutatót létrehozni, mint mondjuk a fogyasztás esetében. A Labor Force Survey például mindenképpen elfogadja, eredményét például mindenki elfogadja. Aztán az is fölmerül, hogy ki számít munkaadónak, ki nem számít munkaadónak az árak esetében is, a mutatót, a fogyasztói árak esetében is nagyon hosszú harc után lehetett csak egy ilyen statisztikai mutatót létrehozni, amiben mindenki egyetért, vagy a GDP esetében is. Ugyanilyen mutatót szeretnénk létrehozni a munkahely minősége esetében. Szerintem ezt igenis létre lehet hozni, de ennek a mutatónak nem szenteltünk megfelelő időt és energiát, legalábbis nem annyit, mint az előbb említett mutatók esetében. Minden, minden egyes mutatónak, amit az előbb említettem, amikor az előbb hivatkoztam, megvolt ez a, a fejlődésében megvolt ez a, ez a nehéz időszak. Jelenleg, mint említettem, nem létezik ilyen összefoglaló mutató a munkahely biztonságáról, remélem, vagy a munkahely minőségéről, remélem azonban ez a jövőben részt jön. Bármilyen kérdésük van, szívesen válaszol. Uh, Köszönöm szépen. Mielőtt megnyitom a vitát, én is szeretnék feltenni egy kérdést. Az indikátorokkal kapcsolatban szeretnék még többet megtudni erről. Hogyan működhetne ez a gyakorlatban? Mi történik majd akkor, hogyha meg lesz az összes indikátor? Az ön elképzelése szerint európai szintű jogalkotásba is kellene ezeket beemelni, vagy hogyan működhetnének ezek a tagállamokban? Hogyha meg lesz az összes ilyen indikátor, mert nagyon gyakran előfordul, hogy nem használjuk fel a rendelkezésre álló statisztikai adatokat sem. Érdekes lenne megtudni öntől, hogy a vélemény szerint hogyan lehetne ezeket majd felhasználni. Sok mindent említett a beszámolóban, de amiről nem beszélt, az az volt, hogy a stressz stressz szint, az emberek által érzékelt stressz hogyan illeszthető ebbe a kontextusba. Ugye mit képviselők is elég magas stressz szinten élünk itt az Európai Parlamentben. Ezt is vizsgálják? Ez is indikátor lehet a stressz a munkahelyel, a munkával való megelégedettség mellett. Mit beszéltünk arról, hogy esetleg készülre irányelv vagy jövőben a stresszről, milyen utat válaszunk európai szinten egy adott irányba kellene tartanunk, vagy pedig jobb a legjobb gyakorlatok cseréjét folytatni. Azaz biztassuk a tagállamokat arra, hogy a saját gyakorlatokat igazítsák a legjobb gyakorlatokhoz. Most a kollégáké a szó, Lisbeth először. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy figyelemmel hallgattam ezen jelentés eh, előadójának beszámolóját, valamint azon a ön által mondottakat is elnök asszony, mert nagy mértékben osztom azokat, amiket említettek. Így a ö, mutatókkal kapcsolatos tevékenység során meg kell ismerni, hogy milyen haszna van ennek a tevékenységnek, és milyen felhasználási lehetőségei vannak mindennek. Nyilvánvalóan a felhasználási lehetőségek a tudományos minőségtől függenek, a mutatók tudományos minőségétől. Hogy építhessünk ezekre a mutatókra, amikor politikai döntéseket hozunk, olyan döntéseket, amelyek a munkavállalókra vonatkoznak, akkor mindenféle, mindenféleképpen tudományos alapokra kell építkezni. A következő a nehézség. Tudjuk, hogy a mutatókban keverednek a szubjektív és az objektív elemek. Véleményem szerint tehát mindenek előtt meg kellene különböztetni a szubjektív és az objektív elemeket a mutatókon belül. Nem mondom, hogy nem kell figyelembe venni a szubjektív elemeket. Azonban vegyük tudomásul ezt a különbségtételt. Nyilvánvalóan fontos, hogy az emberek hogyan érzékelik a saját munkájukat, de politikai szempontból fontos, hogy egy logikus megközelítést alkalmazunk a szubjektív és az objektív elemek tekintetében. Ezen túlmenően az olyan elemek észlelése, amelyek objektívnek tűnhetnek, szintén fontos, de ezeket mindenki máshogyan érzékeli. Például a rugalmasságra gondolok. Egyes csoportokban vannak, akik sokkal szabályosabb, szervezettebb munkarendet várnak. Mások viszont pont az ellenkezőjét. Éppen ez nehezíti meg a dolgot. Ahhoz tehát, hogy ezeket az adatokat politikai döntésekhez tudjuk felhasználni, ahhoz mindenféleképpen nagyon pontos indikátorokra van szükség, bizonyos tudományos elemekre és tudományos módszerre, hiszen tudományos módszerre van szükség, amire építkezhetünk. A második pont, amelyet kiemelnék a következő. Figyelmesen kell értékelnünk az új technológiák kihatásait, az új információs és kommunikációs technológiák kihatásait a munka minőségére. Fel kell tennünk tehát a kérdést, hogy változtat-e ez a munkavállalók munkai magatartásán, változtatnak-e valamit ezek a technológiák a munkaadó számára, hiszen a munkaadó ö, szerepébe is bele kell élnünk magunkat. Természetesen nagyon érdekes ez az elemzés, de szükség van arra is, hogy megbízható tudományos módszerre, illetve tudományos alapokra épüljön, épüljön mindez. Úgy vélem, hogy szükséges tehát egy módszer, erre a tanulmányra szükség van, de több elemre van szükségünk még a döntésekhez. Köszönöm szépen, elnök asszony! Rafael Munoz de Castillo eh, professzornak is megköszönöm a tanulmány bemutatását. Remélem, hogy nem utoljára van itt a körünkben. Rövid bemutató után eh, az az első gondolatom, hogy egy hosszú út elején állunk. A tanulmány végén az olvasható, hogy kettős megközelítésre lenne szükség. Egyrészt tudományos megegyezés lenne szükséges, másrésztről pedig eh, politikai, illetve társadalmi megegyezés szükséges. Úgy látom, hogy ez a ez, ez a jelenség egyik fele tudományos körökben már megfigyelhető, tehát az egyetemek úgy tűnik kezdenek egyetérteni, közeledni egymáshoz. Nos, politikusokként azt hiszem, hogy nagyon hasznos ez a, ennek a témának a megvizsgálása, hiszen nagyon sok a kérdőjel ebben a témában, nagyon sok minden függ a politikai döntésekről, ezért nagyon hasznos lenni egy megalapozott vagy lehető legszélesebb körű ö, tudományos véleményt megkapni. Ahogy Elizabeth is említette, azt kérjük, hogy a Lisszaboni szerződés, vagy a Lisszaboni folyamat második része nagyobb hangsúlyt fektessen ezen kérdésekre. Ugye a kvantitatív felmérések nem elégségesek ezen a területen. Itt nagyon az ilyen típusú munkahelyek nagyon alacsony minőségű nagyon alacsony minőségűek, és gyakorlatilag nem állják meg az idők sarát. Spanyolországban nagyon sok ilyen munkahely veszett el az utóbbi időben. Tehát mindenképpen a munkahely minősége alapvető fontosságú lesz majd a jövőben. Az a kérdésem a professzor felé, hogy hogyan lehetne, hát nem is tudom, az Európai Unió mit tehetne hozzá a szociológiai kutatásokhoz? Hiszen ez egy rendkívül fontos kutatás, forrásokra van szükségük ugye azt, vetett, azt vetette fel, hogy mindenképpen szükség lenne egy, egy, egy, az egyetemi körökben egy megállapodásra. Hogyan lehetne ehhez eljutni? Miben segíthetne az Európai Unió? A másik dolog. Ugye itt a decent worker-t próbáljuk meg közösen megvédeni. Ön más mutatókról is beszélt, más egyetemes mutatókról is, mint például a GDP. Ön szerint hogyan kéne együttesen dolgoznunk, illetve együtt kell-e dolgozni a világ többi területével, avagy az Európai Uniónak egyedül kéne egy ilyen mutatót kidolgoznia. Mi a követendő út? Az elképzelhető, hogy az európaiaknak el kéne különülnie, hiszen esetleg máshogy látják a munkahely minőségét, mint a, mint a világ többi részén? Ön hogy látja az ENSZ és az Európai Unió közötti párbeszédet a különböző munkahelyi minőségi mutatók kérdésében. Köszönöm. Uh, Mielőtt uh, a válaszokat meghallgatjuk, Elizabeth Strödernek adom meg még a szót. Nagyon köszönöm, Liz. A kérdésem hasonló irányba mutat, mint Szerkász kollégáé, aki a következőt mondta. Nekem is kicsit az a problémám, hogy nehezen ismerhető fel az, hogy például az ILO ajánlásait mennyire vizsgálta meg a tanulmányában. Erre viszonylag rövid választ is tud adni. A másik dolog, ami érdekelne engem a következő, a javasolt indikátorok közül melyiket kellene az ön véleménye szerint a Lisszabon utáni stratégiába belevenni, a foglalkoztatás politikai iránymutatások közébe emelni? És a javasolt intézkedések közül melyikekről mondaná azt, hogy ezek lehetnének iránymutatások a tagállamok számára? Tehát egy olyan, ez egy olyan szint, szintje az ajánlásoknak, ami a foglalkoztatás politikai iránymutatások szintjén egy szinten alacsonyabb, mint egy jogalkotási aktus, de esetleg jogalkotásra is sor kerülhet. Minimál, minimum normák már léteznek, a jogalkotási folyamatot is az ön elemzés alapján tovább kellene folytatni. Tehát arra kérném, hogy egy kicsit pontosítsa ezeket a részeket. Köszönöm szépen. Hogyha négy kérdésre most kíván válaszolni, akkor kérem ezt tegye meg, és utána még nyilván lesznek kérdések. Mm, muchas gracias. Eh, Köszönöm szépen. Az összes kérdés nagyon érdekes volt. És, és kapcsolódnak is egymáshoz, hogy aztán próbálok együttesen válaszolni ezekre. Az első kérdés ugye az, hogy miért is van szükség egy ilyen munkahelyi minőségi mutatóra. Nekem, mint társadalomtudósnak, ez a, kérdés, ez a válasz erre a kérdés egészen világos, de az európai politikusok lehet, hogy más, másként vélekednek erről. Azt hiszem, Lord Kelvin mondta azt, hogy az, ami nem mérhető, az nem létezik. És azt hiszem, körülbelül ez a helyzet a munkahely minőségével. Ez a ez létezik, tehát most beszélünk erről a munkahely minőségéről, a Lisszaboni stratégiában is benne van, senki sem mondhatja azt, hogy a munkahely minősége érdektelen. Több jobb munkahely, ugye more and better jobs. Vannak világos adataink a munkahelyekről, de a munkahely minőségéről csak elképzeléseink vannak. Szerkesztő úr is említette, hogy nagyon sok rossz minőségű munkahelyet hoznak létre Spanyolországban. Hogyha felteszik a kérdést, hogy valóban rossz minőségű munkahelyeket hoznak -e létre Spanyolországban, nem igazán tudok erre válaszolni, lehet, hogy intuitív módon tudok, vagy a szerződések alapján, de nincsen mutatóm, ami ezt, kimu- ami ezt meg, ami erről egyértelmű választ mondana. Tehát a munkahely minőségét nem tudnám kvantifikálni, nem tudnék arra egyértelműen választani, tehát hogy most alacsony minőségű vagy magas minőségű munkahelyeket hoznak létre Spanyolországban. És miért nem tudom ezt megtenni? Azért nincsen olyan mutatom, ami erre képessé tenne. Egy olyan mutatóra lenne szükség, aminek tudományos alapja van, természetesen társadalomtudomány alapja, sajnálatos módon nem lehet ezt ugyanúgy megtenni, mint Lord Kelvin esetében a hőmérsékletnél, ugye ott egyéb fizikai mutatók vannak, de Például meg, lehet, meg lehetne vizsgálni ezen mutatókkal, hogy hogyan fejlődött a spanyol gazdaság, vagy a válság milyen hatással van az európai minőségre. Ugye tudjuk, hogy a válság hatással van Európában a munkahelyek mennyiségére, de a minőségére hogyan? Erre például hasznos lenne ez a mutató. Nem tudjuk, hogy a piac hogyan változik ezáltal. Pontosan azért nem tudjuk, mert nincs meg ez a mutatónk hogyha úgy véljük, hogy a, minőség, a munkahely minősége olyan változó amelyre oda kell figyelnünk, politikai szempontból is, akkor ezt elválasztjuk az érdektelen dolgokról. Tehát, ha ez fontos, el kell dönteni, hogy ezt bele kell vonni a különböző politikai elképzelésekbe, tervekbe. Nos, ez lenne az első és legfontosabb haszna ennek a mutatónak. Aztán azt is tudni kell, hogy a különböző munkahelyeken, azt is megtudnak, hogy a különböző munkahelyeken csoportosulnak-e, tehát együttesen lépnek-e fel a pozitív vagy a negatív munkahelyi minőségi mutatók. Elnök asszony feltette kérdésként, hogy a stressz milyen hatással van a munkahelyi minőségre, munkahelyi minőségre, ezt is bele kéne vonni mindenképpen a mutatóba, illetve az ezzel kapcsolatos nyitott grafikonokon, vagy nyitott mutatókon van egy ilyen elem, amely figyelembe veszi a stresszt is. A kérdés az is, hogy a stressz együtt jár-e egyéb negatív momentumokkal, avagy más pozitív elemekkel jár együtt, amelyek ezt kompenzálják, amelyek végül is azzal az eredménnyel járhatnak, hogy európai parlamenti képviselőnek lenni végül is nem olyan rossz dolog. Hogyha megvan a mutatónk, akkor felmerül a kérdés, hogy ennek milyen politikai hatása lesz. Miután tudós vagyok, nem tudom fölvenni egy parlamenti képviselő ingét vagy ruháját, nem tudok ezzel kapcsolatban semmilyen döntést vagy javaslatot hozni, de hogyha nincsen meg a kellő információ, akkor semmiképpen nem lehet megfelelő döntéseket hozni. Tehát először is szükség van az információra, és a döntés pedig arról szólna, hogy közbe kell -e avatkozni, avagy nem a foglalkoztatás politikába, hol kell ezt megtenni, hogyan, javaslatok föltételénél, vagy a legjobb a bevált gyakorlatok megosztásánál vagy normatív módon. Csak reménykedni lehet abban, hogy helyes döntés születik ez, de hogyha a valóságot nem ismerjük, akkor nagyon nehéz ez alapján bármilyen döntést hozni. Aztán az utolsó kérdés. Szükségesek-e a minimum normák? Nekem az a személyes véleményem, hogy igen, akár erre is szükség lehet, de hát az én személyes véleményemnek most nem sok jelentősége, vagy nem nagy a jelentősége. Nekem, mint társadalomtudósnak, az a véleményem, hogyha lennének, hogy ahhoz, hogy legyenek ilyen minimum normák, ahhoz először meg kell ismerni a munkahely minőségi mutatókat az Európai Unióban. És hogyha mint parlamenti képviselőknek nagyon negatív a véleményünk, vagy a benyomásunk ezek, ezen mutatókról, hát akkor meg kell nézni, hogy milyen lépéseket tehetünk, milyen döntést lehet hozni. Jelenleg a szociálpolitika nem ilyen irányban halad, nem feltétlenül kell ezzel kezdeni, hogy minimum normákat szabunk meg, de mindenképpen uh, mutatóra van először szükség, hiszen hogyha nincsen információnk, akkor semmit nem tudunk megtenni, semmit nem, semmilyen lépést nem tudunk megtenni. Lehetne, lehetne arról szavazni, hogy a globalizáció, a piacok nyitása, a pénzügyi piacok hatására az Európai Unióban javult-e vagy romlott-e az európai munkahelyek minősége. Feltetnék ezt a kérdést, nem tudom, mi lenne az eredmény lehet, hogy mindenki egyetértene, és a vélem, mindenkinek a véleménye a saját benyomásai alapján alakult, alakul ki. Tehát gyakorlatilag az intuícióra alapul ezen benyomásunk, nincsenek igazi adatok, és a Dublini alapítvány munkájának alapján nem egészen, elmondhatjuk, hogy nem egészen világos az, hogy hogyan vélekednek erről a különböző országok. Egyes országokban azt mondják, hogy javult a helyzet, másokban mások úgy gondolják, hogy csökken. Tehát nagyon komoly információ hiány jelent meg ezen a téren. Még egy kérdés érkezett a tudományos egyetértésről. Nos, a szakirodalomban, a szociológiában, Marx óta nagyon sokan foglalkoznak ezzel, és mindazokon tudósok, akik a munkahelyi szociológiával foglalkoznak. Nos, ugye mindenki tudja, hogy a kompenzációknak nagyon fontos a, a szerepe, tehát hogyha valakinek rossz, valaki rossz munka körülmények között dolgozik, akkor a fizetés vagy egyéb faktorok kompenzálhatják ezt. Tehát ez lenne az ideális helyzet Erről beszélt Alan Smith is 200 évvel ezelőtt, de hát sajnos ezek a, ez az ideális helyzet nem mindig valósul meg. Elég lassan haladunk előre, vagy hát lassú a haladás, a fejlődés. A tanulmány harmadik fejezete egyébként erről szól, Ugye több dimenziójú a munkahely minőségének kérdése, ezért fontos az, hogy pontosan milyen területeket mérünk fel. A bemutatómban egy grafikon mutattam, és ez a grafikon az, azokkal a kérdésekkel, azokat a mutatókkal foglalkozik, amelyek esetében megegyezés van a ö, szakirodalomban. Francis Glynn az egyik olyan ember, aki beszélt ezekről a kérdés, aki beszélt erről a kérdésről, és gyakorlatilag ugyanazon a véleményem volt, mint én, tehát szerintem a tudósoknak, tehát a társadalom tudósoknak gyakorlatilag megegyezik a véleménye. Aztán a mutatókkal kapcsolatban, vajon együtt kell -e dolgoznunk az ILO-val, avagy sem? Szerintem a decent work kultúráját, illetve filozófiáját mindenképpen osztja az Európai Unió is, tehát az Európai Uniónak forrásokat is kell erre szállni. Ugyanakkor meg kéne, vagy föl kéne állítani egy Európai Uniós mutatót is. A jó vagy a rossz munkahely nem attól függ, hogy egy ország vagy egy régió mennyire fejlett, milyen a fejlettségi szintje. Attól Arról nem beszéltem a bemutatómban, hogy ahogy fejlődik egy társadalom vagy egy gazdaság, egyre jobbak általában a munkahelyi körülmények, például egyre rugalmasabbak, egyre rugalmasabb, illetve egyre kisebb a megkülönböztetés a nemek között. Például ez a kérdés, a nemek megkülönböztetése, ez most lett fontos az Európai Unióban, vagy Spanyolországban 30 évvel ezelőtt ez nem volt téma, hiszen édesanyáink nem dolgoztak még. Lehet, hogy nem minden egyes mutatót ugyanakkor kell összehasonlítani a különböző országokban, például egy mauritániai törzs esetében ez nem merül fel. Lehet, hogy egy másik projekt keretében lehet ezt fölmérni, hiszen mindenképpen új mutatókat kell keresni az ENSZ fejlesztési programátnak van egy emberi fejlődési mutatója, illetve van egy szegénységi mutatója. A szegénységi mutatókból egyébként kétféle létezik, van egy a fejlődő országok, amit a fejlődő ország esetében használnak, a másik pedig a fejlett ipari országok esetében használnak. De maga a decent work kérdése is kicsit bonyolult, mert nem, nincs egyetlen mutatónk négy-öt féleképpen is lehet foglalkozni azzal, hogy, hogy mi is a decent work. De az Európai Uniónak mindenképpen előre kell lépnie, sok olyan munkát kéne létrehoznunk, ahol kevesebb a változó hiszen a, tehát nem vagyunk ugyanazon a szinten, mint a fejlődő országok, hiszen a fejlődő országok statisztikai szempontból sincsenek ott, ahol mi. Az Európai Unióban nagyon jók a statisztikák, és ezeket a statisztikákat tovább lehet fejleszteni, hogyha rádöbbenünk arra, hogy van értelme ilyen mutatókat létrehozni, mint amiről beszéltem. A következő lépésnek annak kell lennie, hogy odafigyeljünk a Lisszabon utáni stratégiára. Hogyha úgy véljük, hogy a munkai minősége fontos. Ez mondjuk itt dől el, és nem a kutatóközpontokból. Yes, thank you. Uh, thank you very much. Uh, we've really... Köszönöm szépen. Negyed kettő van, hiszen, és ezért sietnünk kell, mert még egy hosszú vitát tervezünk. Öten szerepelnek még a hozzászólók listáján. Azt hiszem mindenkinek megadom még a szót, és utána visszatérünk még önhöz. Plám hogy az első a listán. Köszönöm. Köszönöm a beszámolót. A lehető legrövidebbre fogom. Nem szeretném megismételni, amit a kollégák már említettek, mert ezt teljes mértékben támogatom. Köszönöm a beszámolóját. Azt hiszem, hogy ez az új koncepció, amit most bemutatott, ezek a mutatók, amikkel a munkahely minőségét mérhetjük, ez előrehaladást jelent számomra, és ez eszköze lehet annak, hogy ezeket a mutatókat megfelelően alkalmazzuk. Az Európai Unió célul tűzte ki a foglalkoztatási ráta növelését, különösen a nők esetében, hiszen ez nagy problémát jelent számunkra. és a munkaerőpiacon való nagyobb részvétel mellett van egy másik probléma is, mégpedig azon munkák minősége, amelyet a nők végeznek bérkülönbségek vannak a nők és a férfiak között a munkaerőpiacon? A következő lenne a kérdésem. Ez a mutató tömegcsoport, amely a munkahely minőségét méri, azon szakpolitikák esetében, amelyeket ki kell, hogy dolgozzunk annak érdekében, hogy a bérszakadékot megszüntethessük, és a nők jobb nagyobb mértékben részt vehessenek a munkaerőpiacon. Hogyan látja a kapcsolatot ezen két szempont között? Köszönöm. Köszönöm szépen. Rafti asszony a következő. Elnök asszony. Igazgató úr, köszönjük szépen ezeket a rendkívül hasznos információkat, amelyeket a tanulmánya szolgáltatott részünkre. Néhány megjegyzésem lenne szólt a méltó munka, decent work ö, témájáról. Ez egy olyan téma, amely számos országban, ahol hiányosságok tapasztalhatók jogszabályi szinten a munkaerőpiacon. Nos, a méltó, a tisztességes munka koncepciója rendkívül átfogó. Tudni szeretném, hogy vannak-e olyan tényezők vagy pontosabb elemek, amelyek valamilyen módon alátámasztják, hogy egy adott munka méltó. A második megjegyzésem. A tanulmányát tekintve két tabla, táblázatot találtam, az egyik a 35. oldalon található, az elégedettségi index a munkát illetően, és a másik táblázat pedig a 41-es oldalon található. ahol is arról esik szó, hogy ki szeretne jobb munkahelyet. Nos, ezen a, ezen a két táblázaton nem szerepel két déli ország, mégpedig Görögország és Olaszország. És az és ez a két ország szerepel azon öt ország között, amelyeket tegnap Almúnia biztos felsorolt, mint olyan országokat, ahol a foglalkoztatottsági helyzet nehéz. Nos, ez a két ország tehát nem szerepel az ön táblázatában. Miért nem szerepelnek? Nem voltak információk, adatok, vagy más okai vannak ennek? Ennyit szerettem volna elmondani, és még egyszer köszönöm az információit. Szája. Szája asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a felmérés, ez a tanulmány nagyon érdekes és nagyon fontos is. Ugyanakkor azonban látnunk kell azt is, hogy ez egy nagyon nagy kihívást jelent, mert szubjektív és objektív elemeket egyaránt tartalmaz. Finországban is készült egy hasonló felmérés, egy tanulmány, amelynek az volt az eredménye, hogy a skandináv országokban például erősebb a szakszerzeti mozgalom, és ennek az eredménye az, hogy a munkahelyeken talán jobban részt vesznek a munkahely fejlesztésében, alakításában, mert erőteljesebb szakszerzeti jogok léteznek. Finnországban megpróbálunk egyébként egy hosszú távú munkaerő piaci foglalkoztatási helyzetet megvalósítani. De a tendencia az, hogy a legkülönbözőbb okok miatt az emberek egyre korábban akarnak nyugdíjba menni, nem akarnak olyan sokáig dolgozni. Vagy azért, mert elégtelenek a munkájukkal, vagy nehézségeik támadtak a munkahelyükön azt szeretném ennek kapcsán megkérdezni, hogy a például a gyárakban az a munkahelyi vezetők, a főnökök szerepét hogyan ítéli meg? Mennyire fontos az ő szerepük a munkai minőségének a szempontjából? hiszen lehet, hogy valaki évtizedekig ugyanazon a munkahelyen eh, dolgozik, eh, de az is előfordul, hogy gyakran kell munkahelyet váltani. Különböző munkaszervezési formák eh, léteznek, van határozott idei munkaszerződés. Hogyan lehetne mindezekre is kiterjeszteni a kutatást? Vagy nézzük az informatika kérdését az eh, információs eh, technológiai eszközökkel vizsgálva is eh, látjuk, hogy a nehézé vált a minőség mérése, mert, és egyáltalán annak a megállapítása is, hogy mennyi időt tölt valaki a munkahelyén, hiszen internettel otthon is lehet dolgozni, és ezeket a szempontokat is figyelembe kell venni. Köszönöm szépen, Régnál lesz a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a remek beszámolót Hermonius Bustillo részéről. Azt hiszem, hogy ez a téma számunkra, szakbizottságunk számára különleges jelentőséggel bír, hiszen éppen a pénzügyi válság másik oldalát jutatja kifejezésre. Ausztriában nagyon jól ismerem a munkahelyi légkört mérő mutatót, pontos adatok vannak tagállami szinten. Éppen ezért a kérdésem ebbe az irányba mutat. Tudatában vagyunk annak, mennyire vagyunk tudatában annak, hogy nagyon jó nemzeti mutatók vannak, és éppen ez a szakbizottság célja, hogy a mutatóknak ebbe az irányba kellene mutatni, hogy ezek megfelelően európai adatokra is támaszkodhassanak a Stoiber bizottság munkáját bizonyos gyanúval követtem a jobb szabályozást illetően. Ott is a, a munkahelyek értékelése egy téma lehet, és ez egyfajta másik oldalát mutatja az éremnek, ami a munkahelyi légkört illeti. Így Schröder asszony kérdéséhez is kapcsolódnék az adott időpontban, amikor szükség lehet arra, hogy valami gyorsan kialakítsunk, megfelelőnek tartja-e hogy kevesebb mutatót fejlesztenek ki, vagy nagyon sok szempontot vegyenek figyelembe. Azt hiszem, hogy az időtényező is egy olyan dolog, amelyet e tekintetben mindenképpen figyelembe kell vennünk. Köszönöm, és végül Thomas Mann. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kérdésem lenne nekem is, professzor úr, az indikátorokhoz kapcsolódóan. Én azt mondta, hogy konszenzuson alapuló indikátorra, mutatóra van szükség. Nos, egy lehetőség az lehet, ugye konszenzusra úgy juthatunk, hogyha a szociális partnerek döntenek, megvannak a kollektív tárgyalások, és ez lehetne egy kritérium. Kisvállalatoknál nagyon közvetlen a kapcsolat a munkaadó és a munkavállalók között. Elég jól ismerik egymást, és néhányan azt mondják, hogy ez is stabilizációs tényező lehet, hogyha e, mondjuk e, minimálbér létezik, vagy különböző pénzügyi kompenzációk léteznek. Az Opel ügy kapcsán engem ez különösen érdekel, mert a választók körömben van. Nagyon sokat hallottunk Rüsszelsheimi gyárban arról, hogy vannak nagyon intelligens munkahelyek már, jövőben mutató technológia, olyan hozzáadott értékel, amit sokáig maradhat a piacon. Évekig nagyon büszkék voltunk erre az autógyára, aztán most kiderült, hogy ugye ez a munkahelyi elégedettségnek az a része, amire éppen szükség van. Ennek egy része lehet a stressz is, de hát ezt el kell, hogy fogadjunk, akkor, hogyha azért van valami jövőkép. Sokan mai is hasonló helyzetben a General Motors azt mondta, hogy ezt megtartjuk éppen e, emiatt a pozitívum miatt, és nem adjuk el az Opelt. nagyon sok adó forintot akarunk a munkahelyek megőrzésére fordítani, de most már nagyon sok munkahelyet azért emzi, hogy szó sincs megelégedettségre. Az emberek félnek, aggódnak. A jövő nem pozitív, hanem félnek tőle. Tehát egy más indikátort kellene megfogalmaznunk annak érdekében, hogy ez stabilizáló hatású legyen, hogy hozzásegítsen ahhoz, hogy kialakuljon jön egy vállalati kultúra, amelyben az emberek bizonyos elvekben megállapodnak, és azokhoz igazodnak, azokat betartják, ahova az emberek, a munkavállalók úgy érzik, hogy ők részesei a e, munkának, és ne fordulhasson elő, hogy e, a fejük fölött hoznak döntéseket a foglalkoztatottaknak sokkal tovább kell tudni egy adott munkahelyen maradni. Persze ezt nem lehet kikényszeríteni, de megpróbálhatjuk a munkaadókat is arra motiválni, hogy ne csak megfogalmazzák, hanem alkalmazzák is a vállalati kultúra meghatározó elemeit. Azt hiszem ez az a terület, amivel nekünk is foglalkoznunk kell a politikai felelősségünk tudatában. Ez egy nagyon fontos, talán ez lehetne az a konszenzuális mutató, amiről ön beszélt. ha öt perc elég a válaszadásra, tudom, hogy nehéz lesz, mert sok kérdés hangzott el. Köszönöm. Eh, afortunadamente muchas itt még egyszer az a helyzet állt elő, hogy nagyon sok kérdés ugyanarról szólt, vagy hasonló dolgokról. Egy dolgot leszögeznék. A munkahely minőségű mutató nem azt jelenti, ne, az nem olyan mutató, ami arról szól, hogy a munkavállaló mennyire elégedett a munkahelyével. Legalábbis a mi tanulmányunkban ez így van. Hogyha tudnánk mérni úgy a munkahely minőségét, hogy megkérdezzük egyszerűen a munkavállalókat, hogy mennyire elégedettek, akkor nagyon könnyű lenne, vagy egyszerű lenne a helyzet akkor létezne mutató az Európai Unióban, és hát egészen egyszerű lenne összehasonlítani a helyzetet, hiszen minden országban vannak ezzel kapcsolatos felmérések. Nem ez a gond. Miután tanulmányoztunk ezen mutatóknak a viselkedését, azt láthatjuk, hogy ezek nem igazán hasznosak, vagy önmagukban nem hasznosak. Lehet, hogy egy munkavállaló meg van elégedve a munka, munkájával, a munkahelyével, bár a munkahely objektív szempontból kívánivalót hagy maga után. Tehát vannak, vannak olyan objektív mutatók, amelyek azt igazolják, hogy ez a paradoxon ez lét, létrejöhet. Ott van például aztán ott van például Mexikó esete, amely öm, vezető amelynek vezető helyzete, tehát leginkább itt vannak megelégedve az emberek a munkahelyen munkahelyükkel. Tehát kérem, ne keverjük össze a dolgokat. A munkahely minőségi, minőségi mutatók, illetve a ö, megelégedettségi mutatók nem azonosak. Tehát van a, létezhet olyan eset is, hogy valakinek kitűnő munkája van, kiváló munkahelye, rugalmas a munkaideje, jó a fizetése, minden anyagi lehetősége megvan, de ha mondjuk rossz a viszonya a főnökével, a munkavállalónak, vagy nagyon távol van a munkahelye a lakóhelyétől, akkor lehet, hogy nincs megelégedve a munkahelyével. De ez nem a munkahely minőségével van kapcsolatban, hanem az a probléma, hogy messze lakik a munkahelyétől. Ennek persze semmi köze a munkahely minőségéhez. A munka maga jó rossz a, rossz a matching, tehát nem jól találta meg egymást a munka, illetve a munkavállaló. Ezek olyan kérdések, amelyeket komolyan tanulmányoztak, és pontosan azért tanulmányozták ezt, mert létezik a munkahelyi megelégedettségi vizsgálat. Vannak olyan vannak olyan intézmények, amelyek ezt vizsgálják, hogy mitől függ ez az elégedettség. Tehát a munkahely minősége nem csupán az elégedettségtől függ. A kérdés az, hogy a társadalom tudós, mint olyan, hogyan látja ezt a kapcsolatot, tehát lehet, hogy szubjektív módon meg kell vizsgálni a stressz mennyiségét, vagy hogy létezik-e munkahelyi zaklatás az adott munkahelyen, helyen, de e, az a gond, hogy egy objektív valóságot kell többek között szubjektív módszerekkel feltárni. De ne keverjük össze, mint említettem, a dolgokat, a munkahelyi elégedettséget, illetve a munkahelyi minőségi mutatókat. Aztán Svédország esetében felmerült, hogy mennyi a munkaidő, illetve mennyi a szabadidő. Itt néhány esetben nem egyértelműek a határok, nem világosan szabottak a határok, ezeket még vizsgálni kell. Az utolsó hozzászóló kérdezett valamit. Édesapám nagyon örülne annak, hogy itt vagyok az Európai Parlamentben, de nagyon sokszor hajtogatott, egy mondást, egy spanyol mondást, ami arról szól, hogy a jó, a jó ellensége a legjobbnak. Arra kell törekednünk, hogy egy olyan mutatót hozzunk létre, amely képes arra, hogy megmutassa, hogy egy régióban, egy országban, egy típusú munkahely esetében milyen a minőség. Azt kell kérni a mutatóktól, amit azt kell számon kérni tőlük, amit számon lehet kérni tőlük, de nem olyan mutató, más nem szabad tőlük számon kérni. Tehát például egy GDP mutató nem mutatja azt, hogy milyen, mekkora jólét egy országban. Van egy nagyon fontos eleme ennek a kérdésnek, a részvétel kérdése, tehát, hogy valaki, mondjuk egy adott vállalat része tartozik egy adott vállalathoz. Ez nagyon fontos szempont, ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Tehát nagyon lényeges az, hogy egy vállalat szempontjában fontos az, amit egy munkavállaló végez. Ezért is javasoltuk ezt a nyitott modellt, amiről, amiről beszéltem a kisvállalatokban ez a közvetlen résztvállalás mennyire fontos? Hogyan lehet ezt a mutatót pontosan megalkotni? Hogyan kapcsolódik ez pontosan a munkahely minőségéhez, hiszen itt nincs egy világos változónk. De miután tudjuk, hogy milyen bonyolult ez a probléma, lehet, hogy, és nem is lehet jól okosan, racionálisan megmérni ezt a kérdést, tehát hogy mennyire fontos az a munka, amit én végzek, nos lehet, hogy ezt nem is kell majd belevenni a végső mutatónkba. Kevés változóval kell dolgozni, vagy sokkal? Nos, véleményem szerint nem is a mutatók mennyisége a lényeg, illetve nem is a változóktól függ. Az biztos, hogy kevesebb változóval átláthatóbb a kutatás. Vannak olyan módszerek, amelyek például azt, azzal foglalkoznak, hogy mondjuk rövid határidővel kell dolgozni, stb. stb. Van négy-öt ilyen változónk, ezzel egy agregált változót hozzunk, hozunk létre, és így egy kicsit behatároljuk a változó, változókat. A számítógépeknek köszönhetően nincsen végső határ, tehát bármennyi mutatót használhatunk, vannak olyan, vannak olyan elemzések, amelyek több száz mutatóval vagy változóval dolgoznak, de hát nem ez a megoldás nyilván. Az idő is felmerült, mint kérdés. Hát kérdés, hogy a tudományos világ mennyi idő alatt egyezem meg a mutatók kérdésében. Ha mondjuk azt elhatározzuk, hogy megegyezünk, és tudományos alapon vita alakul ki, az ugye időigényes, és hogyha megszületik végre egy olyan mutató, amiben mindenki megegyezik, amivel mindenki egyetért, akkor utána mindenkinek ezt ki is kell nyilvánítania, hogy miért egyezik, miért fogadja ezt el. A tanulmány egyébként foglalkozik a wage gap kérdésével, ugye már tudjuk, hogy létezik ez a fizetés különbség férfiak és nők között, de az a, igazából az az érdekes kérdés a tanulmány szerző, illetve a társadalomtudományok szempontjából, hogy ez pontosan hogyan jelentkezik, miben, a rugalmasságban vagy miben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel várjuk majd a további munkálkodását, és még egyszer köszönöm, hogy ma itt volt. Most pedig megyünk tovább. A következő napirendi pontunk a várandós, gyermekágyas, illetve szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának javítása. Van a plamp. Következőt szeretném előre bocsájtani. Valóban remélem, hogy miután elfogadtuk ezt a véleményt, ebben a szakbizottságban sikerül valóban majd javítanunk ezt a helyzetet. Hiszen nagyon fontos, hogy a családi életet és a munkát jobban össze tudjuk egyeztetni. Nagyon fontos az, hogy minél több nő dolgozzon. Üdvözlöm a bizottság javaslatát, ugyanis úgy gondolom, hogy ez erősíti a terhes, a várandós nők, a gyermekágyas nők jogait a munkahelyen de úgy gondolom, hogy tovább kell még javítani ezt az irányelvet. Mégpedig egyrészt oly módon, hogy a parlamenti módosításokat figyelembe kell venni, másrészt pedig újabb intézkedése lenne szükség a szociális partnerek részéről is, annak érdekében, hogy ez az irányelv valóban azt eredményezze, hogy jobban össze lehet egyeztetni a családi életet, a munkát, és e, így módon lehet növelni a nők nagyobb arányú részvételét a munkaerőpiacon. Az Európai Uniónak szüksége van arra, hogy több e, nő dolgozzon, és e, erre szükség van azért is, hogy az EU a globalizálódó világban megőrizhesse a versenyképességét. A bizottság jogalkotási javaslatát, tehát olyan módon kellene módosítani, hogy ez az irányelv eszközként lehessen használható a válsággal szemben legyen ez az irányelv egy jó eszköz ahhoz, hogy ennek révén is javíthassuk az Európai Unióban a demográfiai helyzetet. És remélem, hogy ez az irányelv azt is eredményezi, hogy jobban össze lehet egyeztetni a munkát és a családot, és több nő eh, vállal munkát. Véleményem szerint a legfontosabb kérdések, milyen a szülési szabadság e, hosszának növelése, vagy az ez alatt biztosított e, e, fizetség, ezeket a kérdéseket inkább beruházásnak, vagy ezeket a költségeket beruházásnak kell tekintenünk, és nem ráfordításnak. Ami a szülési szabadság hosszának a növelésének a kérdését illeti, szerintem ez a kiterjesztés helyes intézkedés, és erősítenünk kell a nőket abban, hogy mennyire fontos egyszerre gyermekeket nevelni és dolgozni. Vannak tanulmányok, amelyek egyértelművé teszik azt, hogy azokban az országokban, ahol a dolgozó nők aránya a legnagyobb, ugyanakkor a legnagyobb a születési arány is. Ezért a szülési szabadság két hónap az történő növelése véleményem szerint nagyon sok előnyel jár, mert ilyen módon jobban tudnak gondoskodni az anyák a gyermekeikről, a kisgyermekükről. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy harmonikusan fejlődhessenek a gyermekek, és hogy a nők is egészségesek maradjanak. Gondolunk el a WHO ajánlásaira is. És ahogyan a statisztikai adatok is mutatják, a szülési szabadság idején folyosított fizetés változik a tagállamokban, 80 és 80 százalék és 20 százalék között. Abban az időszakban, amikor egy nő szoptat. A szoptatás eredményeképpen a WHO jelentése alapján is bizonyítottan nő a gyermek ellenálló képessége, kevesebb a betegség, és a gyermeki jogokkal nagyobb tiszteletbe tartása szempontjából is fontos. A szülési szabadság két héttel történő meghosszabbítása csak egy minimális plusz költséggel jár a hatalmas előnyökkel szemben. Tudjuk, hogyha nem ruházunk be a gyermek nevelésébe ebben a korai időszakban, akkor a későbbiekben lesz ennek sokáros következménye és magas költsége. Egy komparatív elemzés is végeztem az előnyök és a költségek vizsgálatával, gazdasági, szociális szempontokat vizsgáltam, a munkaadókra, munkavállalókra gyakorolt hatásokat egyaránt. Ugye itt a foglalkoztatási és szociális ügyi bizottságban vagyunk, és ezért a következőt is el kell mondanunk. A szülési szabadság két héttel történő meg hosszabbítása, vagy további magasabb javadalmazás ebben az időszakban hozzájárult ahhoz, hogy a nők nagyobb arányban vesznek részt a munkaerőpiacon, és jobban összetudj, és ahhoz, hogy jobban összetudják egyeztetni a család életet és a munkát. Még röviden a szülési szabadságról. Szerintem nagyon fontos biztosítani a család élet és a munka összeegyeztethetőségét. És döntő tényező az is, hogy mind a két szülőnek felelősséget kell vállalni a gyermek gondozásában. Ez együttes felelősségük, és mind a kettőjüknek össze kell tudni egyeztetni a gyermek gondozását a munkájukkal. Ezért az irányelben is beszélni kellene a szülői szabadságról, tehát nem a szülési, hanem a szülői szabadságról. Erre is ki kellene, hogy terjedjen az irányel. Konzultálok még kollégákkal, és azt szeretnénk elérni, hogy a szülői szabadság is kerüljön bele az irányelbe kérdezem a kollégák véleményét is, nem csak persze erről a szempontról, hanem a többiről is, amiről a rövid hozzászólásomban említést tettem. És kérem, vegyék figyelembe, amikor ezzel a témával foglalkoznak, még a következőt. A szülési szabadság összefüggő költségeket beruházásnak kell tekintenünk, ahogy mondtam, és nem kiadásnak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Günig asszony következik. Elnök asszony. A következőt szeretném elmondani. Természetesen nagyon örülök, hogy megvitathatjuk ezt az irányelvet, és mindent támogatok, ami a várandós nők foglalkoztatásának javításához hozzájárul. A módosításokkal kapcsolatban szeretnék állást, foglalni. Nem engedhetjük meg, hogy a várandos vagy szoptató nők támogatása akadályt jelentsen a munkaerőpiacra való jutásukban. Nagyon jó elképzeléseink lehetnek, és azt gondolhatjuk, hogy egy adott intézkedés javulást eredményez a munkahelyen, de aztán végül is az intézkedés bumeránként működik, és megakadályozza a foglalkoztatáshoz, a munkához való jutást. Természetesen ez a szöveg a nőkre összpontosít, az szülői szabadság, a szülési szabadság tekintetében. Ez természetesen a nőket érinti. Néha a férfiak jogait erősítjük, és figyelmen kívül hagyjuk a nőket. A nők tehát sok területen hátrányban vannak. Először tehát érünk előre lépést, mielőtt a férfiak jogairól gondolkodnánk. A javasolt módosítások kapcsán a négyes módosító indítvány a kizárólagos szoptatás és a korai szoptatás tárgyában. A korai szoptatás kifejezést nem értem, a kizárólagost igen. A két éves életkorig terjedő szoptatás tekintetében némileg szkeptikus vagyok. Hiszen sokan, sokan azt mondják, hogy a szoptatás valóban fontos az első hónapokban, az első három hónapban, na de két évig. Nos, itt kérdés merül, be, merül fel bennem. És figyelem, hogyha azt mondjuk, hogy ez jó, akkor nem szabad stigmatizálni, nem szabad megbélyegezni azokat a nőket, akik egyáltalán nem szoptatnak, hiszen ö, sok ilyen nő is van gondoskodjunk arról, hogy a nő jól érezze magát gyermekével. Ne jelentsük ki, hogy a szoptatás a gyermek két éves életkoráig kötelező. Van egy másik módosítás, a ö, születési ö, rátákkal kapcsolatban a tagállamokban, itt is ö, óvatosnak kell lennünk hiszen ez is lehet a nők alkalmazásának és foglalkoztatásának akadálya. Nézzük meg, hogy mi történt például Franciaországban vagy Skandináviában. Ott a születési ráta kedvező, amelyet megfelelő intézkedésekkel hoztak létre, amelyek a nők otthontartását mozdítják elő. Ezek a kiegészítő intézkedések inkább abba az irányba is hathatnak, hogy a nők otthon maradjanak. A 12-es módosítás pontosítja, hogy a jelenlegi irányelv arra szolgál, hogy a várandós nők munkakörülményeit javíts. Azt hiszem, hogy ezt nem kellene beleírni ebbe a szövegbe, hiszen a szövegnek ez az egyetlen célkitűzése a munkakörülmények javítása. Tehát nem értem, hogy miért szerepel ez még a szövegben. és ez ugyanúgy vonatkozik azokra a nőkre, akik a munkahelyen maradnak, és azok, aki, azokra, akik visszatérnek a munkahelyükre. Nem tudom, hogy mi szükség van erre a megkülönböztetésre, talán a jelentéstevő tisztázni tudja ezt. A 13-as módosító vonatkozásában a várandós munkavállalókról van szó, illetve beleértve a háztartási alkalmazottakat is. Nos, a domestika háztartási alkalmazott francia kifejezés inkább pejoratív éppen ezért sokkolulak hatott rám. Nem tudom, hogy a többi tagállamban mi a helyzet ezzel, de nálunk Franciaországban az a helyzet, hogy ők ugyanolyan munkavállalók, mint a többi, ugyanolyan bérezésben részesülnek. Például amikor az önkéntes munkavállalókról van szó, akkor ezzel kapcsolatban van is egy irányelv. Éppen ezért nem is értem, hogy miért kell ezt így kifejezetten belevenni a szövegbe. Ami pedig a munkaadó kockázatait illeti, ezt egy irányelv már lefedi. 89-84-es, amely a munkavállalók egészségére vonatkozik, tehát a 20-as módosítóra nem lenne szükség, ahol is a férfiakról is említés esik. Nos, itt elsősorban a nők egészségét kell védeni és nem értem, hogy a férfiak miért szerepelnek a szövegben. Az szülési szabadság időtartamát illetően nem támogatom azt, hogy ezt 20 hétre terjesszék ki. Én a bizottsági javaslatát támogatom a minimum 18 hétre vonatkozóan, és a tagállamok hatáskörébe utalhatnánk, hogy a tekintetben hogyan járnak el, hány hetet irányoznak elő a szülési szabadságra. A 26-os módosítót illetően a szülési szabadság előtt és utáni hónapok. Nos, ez ellentmond az indoklásnak, hiszen az indoklásban az szerepel, hogy a nők döntenek arról, hogy hány hónapot vesznek ki a szülés előtt, illetve után, összességében kettőt, és a módosítás szövegével ez az indoklás ellentétes. Véleményem szerint a nőkre kellene bízni a döntést. Hiszen a várandós tudja, hogy hogyan érzi magát, hogy tud-e dolgozni, még egy héttel a szülés előttig, és így módon megtakaríthatja a szülési szabadság többi részét a, a szülés utánra. Ezt a nőkre kellene bízni. A 29-es módosítás, ahol is a szülési szabadságot gyermekenként egy hónappal ö, hosszabbítanák meg, azt hiszem, hogy itt is a tagállamoknak kellene dönteni erről a kérdésről. A 31-es módosító az igazolt szülés utáni depresszióról esik szó. Nos, ezt úgy szintén nem támogatom, ezt a módosítót. Azt hiszem, hogy itt ezt a szövegrészt nem kell belevenni a, az irányelvbe. Aztán az irányelvet kiterjesztik az önálló munkavállalókra is, az önálló vállalkozókra. Nos, ezzel kapcsolatban már létezik egy önálló irányelv. Azt hiszem, hogy ez egyébként egy fontos, egy komoly téma. A helyes kérdéseket kell felvetni, és nem kell belekeverni ezt a témát ebbe a szövegbe, hanem ezt teljesen külön kell kezelni. Ezt akartam elmondani. A 34-es módosítót egyáltalán nem értem, mely szerint a 43-as irányelv értelmében, a 43-as módosító értelmében vannak bizonyos szervezetek, amelyeknek szintén részt kell venniük ezen intézkedésekben, és nem értem, hogy erre mi szükség van. A 47-es módosító az, hogy a kollektív szerződésekbe is be kell foglalni ezeket az előírásokat. Véleményem szerint ezeket, ezek tehát jogok, amelyeknek nem kell szerepelniük a kollektív, illetve az egyéni munkaszerződésekben, ez felesleges. Munkajog rendben van, kollektív szerződés Természetesen itt is még lehetőség van javulásra, és hozzáadott értéket jelent a szociális vívmányok tekintetében. Nos, ezek voltak megjegyzéseim a témához. Bizonyosan javaslunk majd más módosító indítványokat is a megfelelő időpontban a szöveghez. Nem valamennyi tagállam van ugyanazon a szinten, ami a garanciákat illeti és a szülési szabadság tárgyában azt hiszem, hogy ezt bele kellene számítani a munkaidőbe, és a nyugdíj jogosultságot is biztosítani kellene ezzel összefüggésben. Köszönöm. Estrella. Köszönöm, Estrella asszony. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt Szeretném bemut- szeretnék bemutatkozni. Ezen szakbizottság póttagja vagyok, ugyanakkor a nőjogi szakbizottságban vagyok jelentéstevő. És egy kicsit emlékeztetnék az történetére ennek az irányelvnek, illetve a módosítására, hiszen ezzel már az előző ciklusban is foglalkoztunk. Ez egy nehéz folyamat volt, mert a plenárison a szavazást el kellett halasztani továbbra is én vagyok a jelentéstevő ennek a témának. Néhány szempontot szeretnék kiemelni, amelyek fontosnak tűnnek számomra. Mindenek előtt azt, hogy ez az irányelv 17 éves, tehát már idejét múlt. Az új irányelv, ha minden rendben megy, csupán ezen ciklus végén lép majd hatályba. Tehát nem azonnal alkalmazzuk majd ezt a jogszabályt, hanem a jövőben, a következő évtizedben. A jogszabályt tehát a valósághoz kell igazítanunk, és meg kell felelnünk a polgárok elvárásainak, ugyanakkor a közösség igényeinek is. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy ezen irányelv keretében ezen, ezen irányelv alkalmazási körét kiterjesztettük hármas céllal. Egyrésztről az anyák egészségének védelme, majd pedig a munkahelyi biztonság garantálása, harmadsorban pedig a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség előmozdítása. Tehát a jogi alap kiterjesztése a 137-es cikk, az egészségről, valamint a 141-es cikk, amely a nők és a férfiak esélyegyenlőségét mozdítja elő. Nos, ez kiterjeszti az irányelv alkalmazási körét, és lehetővé teszi az a szülési szabadság igénybevételét. Azaz a munka és a magánélet összeegyeztetését a nők és a férfiak esetében. Ez azt is jelenti, hogy egy új modellre helyezzük a hangsúlyt. Egy új apa modellre, egy új anya modellre, akik egyben munkavállalók is, mert a munkaerőpiac és a társadalom továbbra is az anya, a nőhöz társítják az anya szerepet, még az apához a munkavállalói, a férfihoz az apá, a munkavállalói szerepet, aki a családot támogatja. Létezik tehát ez az előítélet, amely szerint a nőhöz az anyasság, a termékenység kapcsolódik, és nem pedig a munka. Az irányelv valamennyi női munkavállalóval foglalkozik, a, ide tartoznak az úgynevezett atipikus női munkavállalók is, ami a az előttem felszólaló kolléga kétségeit illeti a háztartási alkalmazottakkal kapcsolatban, emlékeztetni szeretnék arra, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet ajánlása az, hogy ajánlása ez, mivel a háztartási alkalmazottak nem részesülnek az anyasági védelemben európai szinten. Ez azt jelenti, hogy bizonyos tagállamokban nem létezik ez a védelem de mi nem az egyes tagállamok vonatkozásában alkotunk jogot, hanem mind a 27 tagállam számára. Hiszen a jogszabályok az egyes tagállamokban rendkívül mértékben eltérnek egymástól. Tehát az, a szülési szabadság 14-től 52 hétig terjed egyes tagállamokban, és egyes tagállamokban 100%-os bérezést kapnak a nők ez alatt az időszak alatt, más tagállamokban csupán egyfajta szimbolikus javadalmazásban részesülnek. Véleményem szerint rögzíteni kell a teljes javadalmazás, a teljes bérezés elvét ebben az időszakban, mert nem származhatnak gazdasági károk a családok számára abból, hogy gyermekük születik sőt az Európai Unió érdekében áll a ö, gyermekvállalás ösztönzése. Éppen ezért következetes intézkedéseket kell foganatosítanunk ezen célkitűzéssel. És természetesen kívánatos lenne egy lehető legszélesebb körű egyetértés kialakítása, hogy ezeket az intézkedéseket mind a 27 tagállamban egy minimális közös nevezővel alkalmazni lehessen hiszen van egy záradék ebben az irányelvben, mely szerint, hogyha a nemzeti jogszabályok előnyösebbek, akkor ezeket a tagállam továbbra is megtarthatja. Tehát azokban a tagállamokban, ahol a jogszabályok már kielégítőek, vagy jobbak, mint az itteni javaslatok, ott az előnyösebb jogszabályok maradnak hatályban. Elnézést kérek, de póttag vagyok ebben a szakbizottságban, de szeretném kifejezni véleményemet a másik szakbizottságbeli jelentéstevőként. A szülési szabadságnak a szülői szabadsághoz kell társulnia, különben nem védjük a nőket a munkaerőpiacon. Az elnök itt félbeszakítja felszólalót. Okay. I will be brief. Benne van, rövid leszek. zárom is szavaimat. Fontos biztosítani azt, hogy össze lehessen egyeztetni a munkát és a családi életet. Éppen ezért fontos ebben az irányelben a szülői szabadságot is rögzíteni. A szociális felek cégekkel való konzultáció tárgya ez a téma, és az apai ö, szülői szabadság tekintetében ö, várjuk a fejleményeket. Innovatív tehát ö, ezen szabadság befoglalásába az irányába. Elnézést kérek, azt hiszem két percre kell korlátoznom a hozzászólásokat. Még nyolcan várnak hozzászólásra, és még a raportőrnek is szót kell adni. Hers asszony következik, majd őt követi Bauer asszony. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevőnek is. Új tagként nem tudtam teljesen követni a vitát, de az azért eljutott hozzám, hogy elég ellentmondásos a vita. A bizottság javaslatában a 18 hét már egy kompromisszum. A tagállamok azután saját maguk döntetnek arról, hogy e fölé mennek-e. A 18 hét egy olyan középérték, ami biztosítja a nők egészségének a védelmét, de másik oldalon azon nők számára, akik azonnal vissza akarnak térni a munkába, azért számukra is van elég idő ahhoz, hogy a kapcsolatot a gyermekhez, a csecsemőhöz kialakítsák, és gondoskodhassanak róla ebben az időszakban az ennél messzebbre mutató követelés, hogy 20 hét legyen ez a szülési szabadság, ez különösen most a gazdasági válságban nehéz lehet, és az adott körülmények között oda is vezethetne, hogy ez akadályozza a fiatal nőket a munkavállalásban, vagy megnehezíti számukra a visszatérést a munkahelyükre. Ezért nagyon fontos, hogy kiegyensúlyozott legyen az irányelv, egyensúlyt teremtsünk a terhesnők, az anyák érdekei között, illetve a munkaadók lehetőségei között, és ne építsünk fel túl sok új akadályt. A tervezés biztonsága is fontos a munkaadó számára. Itt a bizottság javaslatában ezzel kapcsolatban az szerepel, hogy ne számítsák be a terhességhez kapcsolódó tápénzen töltött napokat. De azt hiszem, hogy a 18 hét kapcsán már csak a tervezés biztonsága miatt is ennek a beszámítását kellene támogatni. Jó a rugalmasság az anyák védelme szempontjából, és bízzuk a nőkre azt, hogy mikor akarják kivenni szülés előtt vagy után ezt a 18 hetet. Végül nagyon fontos, végezetül mondanám, hogy az, ehhez, az irányelvhez kapcsolódó egyéb szabályok, amik léteznek a tagállamban, kompatibilisek kell, hogy legyenek ezzel az irányelvel. Ez számunkra egy különösen fontos szempont. És végezetül az anya védelmi, a szülési szabadságra vonatkozó irányelv nagyon fontos, és ez a gyermek gondozásához kapcsolódó feladatokat viszont már a tagállamoknak kell majd megszervezni. Köszönöm. Köszönöm, hősasszony. Balrasszony. Majd őt követi. Most nem tudom, majd visszatérek rá. Tehát Balrasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sokat vitatott ez a téma, megpróbálok nagyon röviden szólni róla azt hiszem, hogy a kulcs szó a védelem, és a védelem kapcsán rendkívül fontos az, ami gyakorlatilag itt már elhangzott, megtalálni egy olyan egyensúlyi állapotot, amikor még a védelem valódi védelem, és nem lesz kontraproduktív, tehát nem, nem gördít akadályokat a nők, főleg a fiatal nők foglalkoztatásával szemben ez, a, ez az egyik megjegyzésem. A másik megjegyzésem arra vonatkozik, hogy a szülői szabadságot bele szabad-e vonni ebbe az irányelvbe. Igen, persze létezik, létezik egy olyan szándék, hogy az egyenjogúságot is figyelembe vegyük, de én azt hiszem, hogy ennél az irányelvnél a döntő dolog az, hogy ez egy health and safety irányelv tehát addig amg a férfiak nem fognak szülni addig nem kaphatnak ugyanolyan védelmet mint a nők bármennyire is, is olyan elképzelésünk van hogy a, ebben az esetben az egyenjogúságnak helye van. persze addig amg ennek a biológia nem szab határt a szülői szabadság, ez a harmadik megjegyzésem, a szülői szabadság, tehát nem a szülési szabadság, a szülői szabadság, a parental leave egy teljesen más irányelvnek a tárgya, és ebben megegyezés született a szociális partnerek közt, gyakorlatilag a tanács asztalán van ez a téma, ebben az irányelvben a szülői szabadságról szóló irányelvben a parlamentnek semmilyen funkciója nincs mi csak tudomásul vehetjük a megegyezést. Ami, ami az apasági szabadságot illeti én arra kérek mindenkit hogy ne vonja bele ebbe az irányelvbe az apasági szabadságot mert nem ide tartozik. a bizottság előkésztette azt az irányelvet ami az apasági szabadságra vonatkozik de azért mert ez egy munkabiztonsági irányelv nem az apasági, bizottság, nem az apasági szabadságról kell hogy szóljon. A, amiről szólnia kell az elsősorban az a védelem ami a munkaerőpiacra való visszatérést biztostja. egyetlen egy megjegyzésem van még a thirty one es és a thirty three as just sum up. 33-as módostóra vonatkozóan a depresszió az egy orvosi diagnózis, tehát hogyha, hogyha az orvos ezt a diagnózist megállapítja, akkor, akkor figyelembe kell venni, viszont ha nem, akkor ilyen irányelven nem szabhatjuk meg, hogy ezt figyelembe kell venni. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, Mrs. Turin, Uh, Köszönöm, Köszönöm szépen. Mindenkit arra kérek, hogy tartsa be a két percet, szeretném már lezárni az időt. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. I will speak in Danish. Dánul fogok beszélni. Azzal kezdeném, hogy nem, nem én vagyok a zöldek árnyék jelentéstevője, de nem tudott eljönni. Nagyon fontos irányelv ez. Az európai nőknek fontos ez egészségügyi szempontból, illetve munkavállalási szempontból is fontos ez, illetve azért is, hogy pénzkeresők lehessenek. Hogyha azt szeretnénk, hogy az Európai Unióban több gyerek szülessen, akkor lehetővé kell tenni a nők számára, hogy gyereket szülhessenek, illetve, hogy a családi életet és a munkát össze tudják egyeztetni. Beszéltünk arról, hogy a demográfiai változásoknak milyen a, mi, mi a költsége, mit kell ezért megfizetni, megfizetnünk, de hát a lényeg az lenne, hogy a nők mégis szülhessenek. Milyen hosszú legyen az anyasági szabadság? Jónak tartom azt, hogy ezt a szabadságot meghosszabbítják. A jelentéstevő 20 hétről írt, a bizottság javaslata pedig 18. Dániában akár egy éves szülési szabadságra is mehetnek a szülők, ez anyasági szabadság plusz apai szabadság. Aztán még egy dolog az apák szerepéről. Nagyon örülök annak, hogy Eszrel asszony ezzel kapcsolatban javaslattal élt. Nagyon fontos ez, hiszen az európai nők és férfiak esélynek egyenlősége szempontjából ez nagyon fontos, Izlandon például van egy kötelező három hónapos apasági szabadság, tehát a férfiakat kötelezik arra, hogy ezt kivegyék. Hogyha 18 hét az anyák esetében ez, akkor akár azt is mondhatjuk, hogy a, a utolsó két hetet az apák veszik is, így lesz 20 hét összesen. Mindjárt befejezem. Még egy dolog az anyasági szabadság egy részét a szülés előtt is ki lehet venni. Én úgy vélem, hogy sokkal inkább arra kéne, gondol, arra kéne koncentrálnunk, hogy mi történik a szülés után, pusztán egészségügyi okokból. Vannak, akik azt mondják, hogy nem túlságosan ambiciózus ez a javaslat, remélem, hogy a végeredmény majd jobb lesz. Köszönöm. Deli asszony következik, aztán Thomas euh, euh. Abszolút mértékben egyetértek azzal, amit a kolléga elmondott a zöldek nevében. Van egy rész, amit nem támogatok, a nők védelme, a nők egészségének védelme. Fontos a jövőbeli anyát, a várandós nőt védeni, de a magzatot is a jelenlegi munkakörülmények, munkafeltételek mellett például bizonyos vállalatoknál vannak vegyi anyagok, amelyek a hormon rendszerre zavarólag hatnak. Tehát, hogyha egy várandós nő egy ilyenfajta munkahelyen dolgozik, belélegzi ezeket a vegyi anyagokat, és ezzel nem foglalkozunk itt a szövegben. Azt hiszem, hogy azok a nők, akik például a festő üzemekben dolgoznak, és egész nap vegyi anyagokat, veszélyes vegyi anyagokat lélegeznek be, Nos, hogyan lehetne elkerülni ezen problémák fellépé, fellépését? Itt a megelőzés elvét kellene alkalmazni a vállalatoknál, a várandós nők vonatkozásában. Módosító indítványokat fogunk tehát benyújtani annak érdekében, hogy ezek a rákeltő vegyi anyagok korlátozottak lehessenek. Kérdés, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy megelőzzük ezt a problémát. Uh, Köszönöm szépen, hogy betartotta az időt, és Thomas Mann a következő, majd Figuréd asszony következik. Hát kicsit mosolygom, hát nyilvánvalóan női dominancia van ezzel a témával kapcsolatban, és jogos is, hogy ez így van. De azért a gyermeknevelésben a férfiaknak is kell, hogy legyen egy kis szerény szerepük tíz évig egyébként itt a parlamentben a nőgyi bizottság tagja voltam, és fantasztikus nagy élmény volt itt 30 nő és néhány férfi között dolgozni. Sok mindenben egyetértünk. Itt beruházásról van szó, nem költségekről csak, de azért a költségek is szerepet játszanak, erre majd még visszatérek a családi élet és a munka jobb összeegyeztethetősége fontos, de látnunk kell azt a szükségetet is, hogy a társadalomban egyre több gyermekes nőnek van lehetőség arra, hogy értelmes tevékenységet végezzen, akár vagy dolgozzon, és ahogyan Barredit is mondta, itt eh, ne keverjük össze a dolgokat, a szülői szabadságra vonatkozó irányelv, de teljesen más dolog, azt azzal a bizottság foglalkozik, nem szabad, hogy ezeket összekeverjük. Nagyon fontosnak tartom eh, a 27-es módosító indítványban azt, ami nálunk Németországban már szokványos dolog, hogy a 14 eh, hét hetet úgy osztják fel, hogy 6 hét a gyermekszületés előtt, és 8 a szülés után. De ez 14 hét összesen, ön 20 szehetet javasol, és azt mondja, hogy fontosabb itt a be, beruházásnak tekinteni. De az előttem szólók is utaltak arra, hogy nem szabad, hogy ez gát legyen a nők számára hogyha most például Németországban, a hazámban 14 hétre, megerről 20 hétre megemelnénk a szülési szabadságot, akkor 600 millió euró plusz költsége kellene számolnunk. Tehát azért figyelembe kell venni a tagállamok érdekeit is, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan kritérium, amire szükség van. Szerintem még elég messze vagyunk ettől, minden részletét tekintve, ezért talán még több időre lenne szükség. De attól tartok, hogy a FAM bizottság, mint mindig, nyomja ezt a témát most is, és minél gyorsabban el kell készítenünk a véleményt. Utolsó megjegyzésem fontos számomra a válság elleni eszköztárat akarunk létrehozni. Jó, ez is fontos, de azért látnunk kell azt, hogy most a megvalósulás szakaszából kell kiindulnunk. Egyetértünk az alapelvekben. A szubszidiaritás azt jelenti, hogy a tagállamok ezt önállóan valósítják meg. De az, hogy most itt 14 hétről felmegyünk 20 hétre, azt hiszem, ez kicsit erős, különösen ilyen rövid idő alatt ezt megtenni, ez nagy kérdőjelet éneke mögé. Ezért szerintem egy közös vitát kellene még talán erről lefolytatnunk. Köszönöm. Köszönöm, és Figurédo asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két dolgot szeretnék röviden megjegyezni, hiszen már nagyon sok érdekes dolog elhangzott. A következőről van szó. Vajon szeretnék-e, hogy több gyerek szülessen az Európai Unióban? Ha igen, akkor ilyen irányban kéne elmozdulni, tehát az anyaságot és az apaságot kell támogatnunk. Ezzel nem csak azt a hatást érjük el, hogy több gyerek születik, hanem a férfiak és nők esélyegyenlőségét is segítjük elérni. Nagyon fontos, hogy a gyerekek nevelésében az anyák és az apák is részt vállaljanak, és ezt a kezdetek kezdetén már meg kell valósítani. Úgyhogy az apai szabadságnak igenis az apai szabadság igenis megalapozott dolog, egyenlőség szempontjából is, illetve a gyermek jogainak szempontjából is, akik így az anyák, illetve az apák figyelmét is kiérdemlik. Még egy dolgot szeretnék mondani. Véleményem szerint néhány javaslatot még tökéletesíteni lehetne. Jó magam is a frakcióm ez ügyben módosításokat fogunk benyújtani. Aztán mindenképpen garantálni kell azoknak a nőknek a helyét a munkahelyen, akik szültek és minimum garanciákat kell szabni. Mindenképpen százszázalékos fizetést kell az anyáknak és az apáknak adni, anyai vagy apai szabadságideje alatt. Ez még sajnos nagyon messze van, messze van a valóságtól, tehát még ez egyáltalán nem valósult meg. Jó lenne, hogy ebben az irányelben benne lenne még egy dolog, és ez az utolsó megjegyzésem. Nos, ez az irányelv már 20 éve hatályban van, és javaslatot kaptunk arról, hogy a közel jövőben ezt felülvizsgálják, úgyhogy véleményem szerint mindenképpen nagyra terülnek, nagyra törőnek, bátornak kell lennünk. A válságnak igenis hatása van a szociális területekre, Értékeljük ezt befektetésként, nem költségként, így ez segíthet nekünk abban is, hogy ki lépjünk a válságból. Köszönöm szépen. Elizabeth Moran következik, majd az elnök. Madame la Présidente, euh, je n'ai rien à rajouter. Elnök asszony, nincs hozzáfűzni valóm, ami az, ahhoz képest, amit már elhangzott, például a zöldek, Thomas Mann, illetve mások részéről, de néhány pontot mégis kiemelnék. A szöveget azért készítettük, hogy a nők egészségét és biztonságát javítsuk. Tehát ne keverjük össze ezeket a célkitűzéseket. Én támogatom azt az elképzelést, hogy a nők problémáival foglalkozzunk ebben a szövegben, és más elemeket ne illesszünk a szövegbe. Azért mondom el ezt, mert felfigyeltem arra, hogy a vita során más szempontok felé csúsztunk el, például a gyermeknevelés és egyéb szempontok felé, ahol sokkal több mondani valunk lehetne. Összpontosítsunk tehát a kezdeti célkitűzésekre, annak érdekében, hogy hatékonyak legyünk és folytassuk a konzultációt a szociális felekkel a többi témát illetően. Teljes mértékben támogatom azt az elképzelést, hogy a munkát és a családi életet össze lehessen egyeztetni. Itt azonban nem felejtkezhetünk meg arról, hogy a nők, a várandós nők, a gyermekágyas, illetve a szoptató anyák a vállalaton belül, illetve a munkahelyen olyan létesítményeket kell, hogy találjanak, amelyek lehetővé teszik, hogy a szoptatást összeegyeztessék a, munkai tevékenységükkel. Tehát meg kell teremteni az ilyen létesítményeket a munkahelyen. A harmadik megjegyzésem a szülési szabadság időtartamát illetően hogyha nagyon idealisták akarunk lenni, akkor el tudjuk képzelni azt is, hogy minél hosszabb a szülési szabadság, annál több gyermek születik. De figyeljünk egy dologra. A szülési szabadság meghosszabbítása, amikor ez kritériumok nélkül történik, nehézségeket támaszthat, amikor a nő visszatér munkahelyére. Tehát ne csapjuk be magunkat azt gondolva, hogy minél hosszabb a szülési szabadság, annál jobb. Mert amikor egy nő hosszú kiadás után visszatér a munkahelyére, akkor nehézségekkel nézhet szembe. Megfelelő egyensúlyt kell tehát találni a tekintetben, főként azért, mert a vállalatok válsággal néznek szembe. Köszönöm, és mielőtt visszaadom a szót a raportőrnek, eh, Eszrel asszony. Köszönöm, elnök asszony kiderült nagyon jól, világossá vált a vitában is, hogy a tagállami szabályok messzebbre mennek általában a tagállamokban, mint amit az irányelv tartalmaz. Arra asszony is említette, hogy ez egy alapvetően egy minimalista célokat követő irányelv két módosító indítványra szeretnék koncentrálni, amelyek kapcsolatban szerintem néhány tagállamban alkotmányos probléma is felvetődhet. Az első, amiről beszélek, a 41-es számú módosító indítvány, ahol is az szerepel, hogy valamelyik szülő, vagy házas társ, vagy élettárs is kérvényezheti a szülői szabadságot a munkaadótól. Hát ezt elég problematikusnak tartom a nő jogát, ezt a jogát nem szabad átruházni egy másik személyre, bármennyire pozitív is lehet ez a kívánság, de például Finnországban erre nincs lehetőség. Nem lehet egy ilyen típusú gyámkodást megengedni a nő fölött. Ez egy alkotmányos alapjogi probléma is lehet, szerintem több tagállamban. A 40-es módosító indítványban is szerepel valami, ami szerintem aggályos, mégpedig azt, hogy pontosan kell szabályozni a fizetést. Itt szerepel az, hogy 85% az utolsó havi fizetés vagy szabadság fennmaradó részében kapott havi átlagfizetés 85%-ánál nem lehet alacsonyabb. Nos, sok országban nem csak a munkaadót érinti ez, hanem az államot, a társadalom biztosítást és éppen ezért a társadalombiztosítási jogszabályokat is figyelembe kell vennünk, amelyek a tagállamokban érvényben vannak, mert több tagállamban teljesen más tartalmaznak az ilyen társadalombiztosítási jogszabályok. Tehát a 40-es és a 41-es módosító indítványokat problematikusnak tartom ezek eh, hatásköri kompetencia problémák a tagállamok és az EU között, és ellentmondásban lehetnek tagállami jogszabályokkal. Köszönöm szépen, akkor visszadnám a szót a raportőrnek. Köszönöm szépen, elnök asszony! És köszönöm az összes kollégának az elmondottakat, mindazoknak, akik szót kértek és hozzászóltak a vitában. Pontról pontra szeretnék válaszokra. Mindaz, amit a nők egészségének a védelmével függ össze, illetve munkahelyi biztonság kérdésével függ össze, az összefügg a WHO ajánlásokkal is. Ugye itt alapvetően egy ilyen irányelvről beszélünk, az egészség és munkahelyi egészség és biztonság területére eső irányelvről. És ez a munkaszerződésről függetlenül biztosítani kell ezeket a jogokat. Azután a domestic worker, a háztartási alkalmazott problémája felvetődött többek hozzászólásában. A háztartásban dolgozó, segítő személyekkel kapcsolatban volt egy konszenzus az előző ciklusban, hogy ezt a kifejezést használjuk, háztartási alkalmazott és eh, hát ezt a koncepciót, vagy ezt a fogalmat fordították le azután franciára. Ez arra a kifejezés alá tartozik minden olyan munkaszerződés, amelyekre az ILO ajánlásai alkalmazhatók. Azután Szeretnénk, hogyha javulna a helyzet az irányelv kapcsán eredményeképpen. Hogyan függ ez össze a jelenlegi válsággal? Ezzel kapcsolatban a következőt szeretném aláhúzni. Abból kell kiindulnunk, tehát, hogy itt az államnak ez nem egy ráfordítás, hanem egy beruházás, egy befektetés és ezt fontolják meg, kérem, mert valamennyien tudjuk, hogy a legjobb megoldást kell megtalálnunk arra is, hogy ki lehessen kerülni, minél előbb kikerülhessünk ebből a válságból. Én optimista vagyok, bízom abban, hogy le fogjuk küzdeni, a gazdasági válságot, és ennek az irányelvnek az elfogadásával tesszük majd lehetővé a tagállamok számára, hogy ők meghozzák a szükséges konkrét intézkedéseket. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió már addigra, mire erre sor kerül, leküzdötte a gazdasági válságot, tehát ezek hosszú távra szóló irányel. Konkrétan a módosító indítványokra rátérve, ezt a kollégák kollégákkal talán e-mail formájában is tisztázni fogom, és konkrétan is el fogom mondani, hogy egyik vagy másik módosító indítvány hátterében milyen megfontolások húzódnak meg. Számítok az együttműködésükre. És meg vagyok győződve arról, hogy sikerül majd egyetértésre jutnunk, javítani tudunk ezen az irányelven, hogy ez valóban egy olyan jogi eszköz lehessen, ami könnyebbé teszi a nők számára a munka és a család gyermekvállalás összeegyeztethetőségét, és garantálja az esély egyenlőséget ami rendkívül fontos elve a demokráciának. Egy gazdaság csak akkor működhet, ha a demokrácia működik, és a demokrácia esélyegyenlőség nélkül szerintem fából vaskarika lehetetlen dolog. Továbbra is számítok a támogatásukra, és biztos vagyok abban közösen sikerül majd ezt tető alá hoznunk. A mi szakbizottságunk egyébként nagyon jól együtt tud működni a nőügyi szakbizottsággal, ahol egyébként én póttag is vagyok, és remélem, hogy közösen sikerül megtalálnunk a legjobb megoldásokat, a legjobb megfogalmazást a nők védelmének a biztosítására. Köszönöm szépen a módosítások benyitásának határideje november 3-a déli 12 óra. És ezzel lezártuk a munkát a mai napra. December 1-én délután háromkor, illetve